politikáját kell megerősíteni. Ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. López Blanco úrnak adnám meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, ezt a meghívót is egyben. Ezt a meghívást örömmel fogadtam, és lehetővé teszi azt, hogy a kollégákkal, akiket nagyra tartok, megosszam a véleményemet, és akik gyakorlatilag ugyanolyan módon gondolkodnak ezen témákról, mint jó magam. Nehéz hozzátenni bármit is ahhoz, amit Zsil mondott, mert hát nagyon őszintén megmondom, hogy kiválóan megfogalmazta a diagnózist. Talán néhány olyan kisebb pontlasz, árnyalatok, amelyek egy-egy ponton eltérőek lenne, de hát gyakorlatilag most már másfél éve dolgozunk együtt ezen ügyeken, és számos dolgot közösen fogalmaztunk meg, és számos véleményt osztunk. A problematikus kérdésekkel kezdeném. A kollégám említette a régiónak az általános jellegzetességeit. Ugye egy régi ö, ö, ö, szabad övezetről van most már szó, az átjárás teljesen szabad, ami azt is jelenti, hogy ellenőrizhetetlen ez az övezet. Mindenféle kereskedelemre és visszaélésekre lehetőséget ad. Ugyanakkor az államoknak a jelenléte rendkívül gyenge. Gyakorlatilag a jog hiányát lehet jellemzőként megfogalmazni ezzel a régióval kapcsolatosan a jog érvényesülésnek a hiányát. Nagyon gyenge régióról van szó, rendkívül törékeny régióról van szó, nagyon sok államot ezekkel a jelzőkkel lehet jellemezni. Na most Guinea-Bissau, illetve más országok persze létezek állami struktúrájukban is, de ugyanakkor rendkívül nehezen tudják a valódi szuverenitásokat érvényesíteni a saját fővárosukon túl. Ezt láthatjuk egyre inkább, mihez felfelé, felé haladunk régióban. Gyengeségekről beszéltem. Bizonyos értelemben ez annak a következménye, hogy milyen politikai megoldások alakultak ki a múltban. Akár a mári államnak a kialakulására gondolok, vagy a Tuareg problematikára a 90-es években. Gyakorlatilag az állam lemondott ezekben a régiókban arról, hogy jelen legyen, és rendezze a Tuareg problémát. Bizonyos értelemben mindig is nagyon fontos arra is ügyelnünk, hogy kitekintsük a jövőre. Akkor, amikor megoldást adunk egy jelenlegi problémára, milyen hatással lesz az a jövőre, és ez így volt a múltban is, Malit említettem e tekintetben. Tehát beszélnünk kell az államokról, az államoknak a tulajdonságainak, a jellemzőiről, és a Szahara, illetve a Szahál övezetben az ellenőrizhetetlen folyamatokra, gyakorlatilag erről van szó, arról van szó, hogy a kapacitások hiányával szembesülnek itt az államok. Ezen területeken ott vannak a hakmik, az akminak a jelenléte, az alkaida a Magreb övezetben, Maliban, és hát gyakorlatilag ez nem a három érintett országnak a belső politikája, az akmi mozgalom, ez, ez, ez egy külső jelenlétet jelent, és érinti ezt a három régióbeli országot, és az akmi meg kíván honosodni, le kíván telepedni, gyökereket kíván növeszteni, ez egy klasszikus eljárás módon történik házasságok révén a helyi lakossággal, meg különböző felvásárlásokra, Például, hogyha felvásárolnak egy bárányt, akkor az Alkaide, illetve az Akmi, ez háromszoros áron fizeti meg, és ezáltal a támogatásukat biztosítják maguknak ebben az övezetben. Természetesen bizonyos értelemben ez egy ö, olyan stratégia, amely az első fázisában ö, békés jelenlétet jelent. Az AKMI gyakorlatilag most már 20 év óta jelen van, csak mindössze ö, 2005 óta ö, ö, észleljük azt, hogy ö, a dolgok ö, elkezdtek elfajulni. Maurizatániában 2005-ben következtek be az első merényletek, korábban nem voltak. Tehát ez a stratégia, ez egy olyan jelenléti stratégia, amely a gyökerek növesztésére irányul, a lakosság, helyi lakosságnak az elégségét kiváltani, ö, erre törekednek ennek keretében. A kérdés tehát az, hogy a későbbek során hogyan szakad meg a kapcsolat a helyi lakossággal. Mi ez a mechanizmus, amelynek a réven az AKMI először szövi a szövetét, a hálóját, a stratégiájának a kiépítésére, és aztán ennek a stratégiának a keretében egy második fázisban elszakítja majd ugyanezeket a kapcsolatokat, a szálakat mint ahogy Zsillő Kerkov megfogalmazta, a mi elszálltságunk a tanács főtitkárságánál, a koordinátának a keretében, a bizottságnak a szintjén, az Európai Uniós külügyi szolgálatok szintjén, az, illetve az unió szintjén, az, hogy egy globális stratégiát építsünk ki, állítsunk fel, amely mozgosítja az összes eszközünket. Persze ez nagyon szép elgondolási módon, de ennek az előfeltétele az, hogy egy közös diagnózist tudjunk készíteni, amelyben mi nagyon egyetértünk, és ez önmagában nagyon fontos, hogy szükséges is, de önmagában nem elégséges. Azaz ki kell, hogy egészüljön a diagnózis további fellépésekkel, ahogy Zsidő Kerkov mondotta, először is kifejlesztettünk egy munkanyagot. Elkészítettük egy munkanyagot, ezt prezentáltuk a tanácsban, és azonosítottuk a legfőbb rizikókat, amelyek ö, regionális kihatásúak adott esetben. A kockázatokat azonosítottuk, és ennek alapján besorolnunk kellett a dolgokat a tekintetben, hogy regionális feszültségről van szó, vagy pedig csak egy-egy államot illető. Például a Tuaregetek a kérdése csak Malit érinti, vagy más országokat. Tehát megvizsgáltuk azt, hogy mennyire regionálisak ezek a feszültségek, már ha nem regionálisak, akkor nyilvánvalóan nem regionális fellépéseket kell és stratégiákat kell megfogalmazni. Éppen ezért a tanács nagyon fontosnak tartotta azt, hogy elmenjünk, a helyen megjelenjünk, és hallgassuk meg, hogy a partnereink mit fogalmaznak meg. Írj le nekem ezt a szót, légy szíves. Mindez nagyon világos. Gyakorlatilag minden fél ugyanazokat a dolgokat fogalmazta meg, ugyanazokat a szavakat, nevezetesen azt, hogy nem lehet egy országnak a szintjét olvasolni ezeket a problémákat, hanem csak regionálisan. Ezt hallottuk mind szinten, a, a, az államelnökök szintjén, a miniszterelnökök szintjén, a rendőrség vezetőinek a szintjéről, tehát mindannyian azt jelezték, hogy egy ország nem képes ezt a problematikát kezelni, csak a regionális megközelítés működőképes. Persze ebből még nem következik az, hogy mindenki ugyanazt a regionális elképzelést tudja magáinak. Eh, adódik a tovább lépésnek a fontossága, négy nagy problémát az problémát azonosítottak, az akmi jelenléte, az illegális kereskedelem, a tuaregnek a, a problematikája, és a kormányzásnak a problematikája, az iszlámizmus, amely előrelép, a radikális iszlámizmusról beszélek, és felmerült ezzel kapcsolatosan hogy egyik vagy másik állam hogyan is azonosítja a fenyegetettségeket, melyeket azonosítja eként. Maliban például a Torre kérdés az égetőbb, az északi kérdésekben. E, nézést itt, ja, ebben a mikrofonban beszélek, igen, bocsánat. Tehát a mali támadásoknak nem volt kitéve e, e bizonyos ideig, éppen ezért a mali kormány nehezen tudott gyakorlatilag egy front politikába csatlakozni, hogy így mondjam. Aztán a radikális izlamizmus kérdésére térek most át. Ez egy olyan kérdés, amelyet alul becsültek mindannyian. Mindannyian. Egy klasszikus dologról van szó ugye az iszlám egy egységes gondolatvilág, ott vannak a szuniták, stb. stb. És aztán hirtelenjében Kiki felfigyelt arra, a három év alatt sokkal több lett a halálos kimendelő támadás. Ötszöröse lett a, a gyilkolásoknak a, a áldozatainak a száma. Egyfajta robbanás következett be, így Maliban is, illetve mind a három országban ezzel együtt azért azt fogalmazzák meg sokan, hogy az iszlám egységes, toleráns, és így tovább. Na, hogy rövidebbre fogjam a szavamat, melyek voltak a főbb következtetéseink a három országgal kapcsolatosan, ami Mauritániát illeti. Először is el kell mondanom még azt is, hogy a gyengeséggel kapcsolatosan, illetve gyenge pontokkal kapcsolatosan a 96-os cikk az, ami érvényesült ezzel a három országgal kapcsolatosan. Nem tudom, hogy kiki ismeri ezt a cikket. Ugye a 96-os cikk ugye a kotonúi utalás, és a együttműködés, a fejlesztés együttműködési kategóriát hozza itt most szóba. Tehát itten ez egy kulcsfontosságú tétele a kotonai megállapodásnak. Ott van Mauritániak a kérdése, el tudtunk végül nagy ezen menni egy tényfeltáró utazásra, küldöttségi kiszállásra, és aztán azt látjuk, hogy még továbbra is ez az ország a 96-os cikk alá tartozik, de most már visszatérőben vannak a demokratikus is kerékvágásba éppen ezért a tanácsnak a támogatásával el tudtuk végezni ezt a látogatást, és azt észleltük, hogy nagyon sok fejlődés ment végbe, de mégis azért gyengeségekben szenved a politikai intézményrendszer és a demokratizmus ebben az országban. Mauritánia hatalmas a szegénység, óriási az egyenlőtlenség, a társadalmi kohéziónak a hiánya flagráns, és a három lak, népességcsoport, a fehérek, illetve a négerek, illetve a tisztán néger lakosságnak a jelenléte, akik eldöntik azt, ki, ki maga próbálja eldönteni azt, hogy mi is legyen az államnak a kultúrája. Mauritániában egy kifejezetten kifejezetten például egy building fá, krízis van, még, még nem alakult ki az intézmény rendszer, és van egy inkább iszlám típusú, mór típusú Mauritánia, és ugyanakkor ott van a demográfiai fejlemény, amely inkább dél irányába húzza a folyamatokat. Egy törésvonal észlelhető, egy olyan törésvonal, amely amely hát összefügg valós egy, egyenlőtlésegekkel. A lakosság egy bizonyos része képzett, egyetemi képzettségű, de ugyanakkor nem férhet hozzá különböző funkcionáriusok, különböző állami hivatalokhoz egyszerűen. Aztán vannak olyan struktúrák, amelyek emiatt teljesen ingatagok az állam számára. Ez persze az állam tudja, ennek tudatában van, próbálnak ezen dolgozni, de mégis mégis azt mondom, hogy itt egy olyan folyamatról van szó, amely, amelyben az elitek azonosították ezeket a problémákat, és dolgoznak rajtuk, és a magunk részéről próbáljuk őket támogatni ebben az előfeszítésben. Természetesen, mint ahogy Kerkov úr mondotta, rengeteg gyengeség van a biztonsági rendszerekben, a rendőrség működésében, és jó, lehet fellépések léteznek, de mégis hát Nuaksodban is bekövetkeztek merényletek, tehát különböző egységek, kommandók működnek, akik hételen megjelennek Nuaksodban, aztán eltűnnek, és hát kapnak mindenhez támogatást, logisztikai támogatást, amely adott esetben alvó, aztán felélezhető. Éppen ezért erre oda kell figyelnünk, és a bizottság is ezt teszi. Szóval ez biztos, hogy így jelentkezik. Átérnek most Malira, Mauritánia után az, ami jelenlétéből láttunk, láttuk, és a Tuareg problematika a legsúlyosabb a regionális kihatásával. A északi régióról lemondott az állam az 1980-as rendezésnek a következményében. Lemondtak erről az északi területről, és átadták a Tuareg lakosságnak, amely arra törekedett, hogy hagyják őt nyugton, hagyják őt önállóan fellépni formálisan legalábbis. Aztán átkerült az övezet a csempészetnek, az akmi megjelenésének, amely szervezet kiépítette a kapcsolatait a mali lakosság egy részével. Ugyanakkor nem megoldott a Tuareg és az állam közötti kapcsolatrendszer. Egy igazi ki, külön élésről van szó, a mali államhoz való kapcsolat, ragaszkodás, hogy mondja, hogy nem jött még létre, nem kötött, köttetett még egy társadalmi megállapodása tuaregek és az állam között. Ez is egy olyan törésvonal, amelyet kiki kihasznál a maga javára. Maliban azt lehet mondani, hogy a súlypontjai a problematiknak az a pár tízezer fiataloknak a csoportja, akik harcosak, és akik nem integrálódtak a gazdaságba, akik kiléptek a hagyományos tuareg társadalomból, attól teljesen távol állnak, és akik ki vannak téve a kísértésnek, mert hogy nagyon könnyű pénzt keresni így vagy úgy, ugye kábítószerkereskedelemből, vagy emberrablásból, európaiaknak az ellenrablásából, és e, nek a keretében kialakult egy fekete gazdaság, amely kifejezetten egy ö, bűncselekményre alapozott gazdasági tevékenység jelentős, nagyon-nagyon jelentős jövedelemre tehetnek ennek révén szert ezek a fiatalok. Zsill kiválóan megfogalmazta, nagyon nehéz ezt a helyzetet kereszt, kezelni. Tehát egy ilyenfajta feszültségben a legegyszerűbb számukra az ember rablás. Igazán fejlesztésről nem tudunk beszélni, ahogy kollégám mondotta, a szokásos eszközökkel ezt nem lehet itt megszervezni. Aztán Szomáliába, Afganisztánba képzik ki őket, jól ismertő módon, de egy biztos, hogy ennek megvan a hatása a száli övezetre. Az együttműködés keretében azt látják ezek a fiatalok, hogy óriási pénzekre tehetnek szert, egy millió euróra a kísértés óriási. Vigyázat arra, csak úgy szabadon sétál gatni, nem igazán kívánatos. Nigerrel kapcsolatosan ugyanezek a bizonytalansági, biztonság hiánybeli eszközöket, illetve jelenségeket tudom felsorolni, az akminak a jelenlétét, a Tuareg problematikának meg nem oldottságát tudom itt is említeni, és mind még akkor is, hogyha a kapcsolódás a nagy csempészeti hálózatokhoz létezik, de nem ez a fő kérdés, hanem a hétköznapoknak a létbizonytalansága akár itt a kis emberrablások, a nagy emberrablások jönnek eh, szóban, ezt észleljük, és itt is megvan a kockázata annak, hogy az iszlám radikalizáció bekövetkezik, nagyon nagy veszély ez, és eh, a Nigéria eh, északi övezete való kapcsolat is rendkívüli kockázatot jelent, egészen biztos. Ezzel együtt a többi országhoz képest vannak itten olyan erősségi pontok, amelyek megemlítendők, azaz Márióhoz képest erősebbek a biztonsági erőknek a jelenlét és működése, vagy Mauritániahoz képest is. Jobban együttműködik a lakosság az állammal, azaz az adminnak egyes kommandóját fel lehet hála a lakosságnak tárni. Akkor, amikor megjelennek, akkor a lakosságból feljelentik őket, és ilyenre már több példa is volt. A Mariban nem így történik az, ez a dolog ott feljelentések nem nagyon születnek, Nigerban viszont több eset volt, amikor az a hadsereg gyorsan fel tudott lépni, mert hogy megkapta a kellő jelzést. Egy biztos, hogy ez az ország az egyetlen a régió volt, amelynek kiváló kapcsolata van az összes többivel, Mauritániával, Malival, Algériával, Líbiával is. És ebben az értelemben ez az ország fontos lehet a regionális megoldások kialakításában. Azt hiszem, hogy a probléma lényegét Zsil jól megfogalmazta nevezetesen azt, hogy a koordináció hiány szenved mind az országok között, ezen érintett országok között, mint pedig nemzetközi szinten. A biztonsági kapacitások is gyengénk, jelentős igény van itten megerősítésre, és fontos lenne az, hogy a szakértelem is meglegyen, olyan szakértelem, amely nem mindig van jelen a tag, uniós tagállamokban jelen. Egyes tagállamoknak megvan ez a szakértelme, de ennél nagyobb befektetésre van szükség. Sokkal inkább erőteljes felépésre van szükség, koordináltabb felépésre az EU-s intézmények részéről, de ezek a képességek megvannak, és ezeket mozgosítani kellene most már. A fejlesztéssel kapcsolatosan kérdés az, hogy hogyan lehet úgy végezni fejlesztési politikát, hogy a biztonsági kérdések nem stabilak. Ezt fogalmazta meg Zsili is. Hát valóban ez lényeges kérdés, hogyan lehet olyan eszközöket létrehozni, amelyek szolgálják ezen lakosságoknak az érdekét. Aztán ott vannak a különböző konfliktusok és hálózati konfliktusoknak a kezelései. Tuareg kérdéskörre utazok, Mariotinának a kérdéskörére utalok hogyha ezekkel a kérdésekkel sikerül foglalkoznunk, a törésvonalakat orvosolni, akkor előre tudunk lépni. Ha nem, akkor nagyon nehéz lesz fellépni a különböző fenyegetettséggel szemben. Tehát attól, hogy létrehozunk egy jól működő rendőrséget, attól még nem jöldjük meg a problémát. A töregek problémátikája megoldására még további dolgokra van szükség, a fejlesztés különböző megnyilvánulására, és így tovább, és így tovább. Elnézést, hogy kicsit túlságosan talán hosszú is voltam, de mindenképpen nagyon szépen köszönöm most a figyelmüket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Cecilia Luszröm következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a meghívást, és hogyha megengedi, akkor angol nyelven készítettem elő az előadásomat. És köszönöm a szervezőket, hogy meghívták az ENSZ illetékes hivatalának képviselőjeként a mai ülésre. Már a kezdet kezdetén kifejteném, hogy a szaheli térségben érvényesülő kihívásokat az ENSZ hivatalának szempontjából fogom taglalni, a hát terrorizmus megelőzési szempontból. Ennek célja az, a tevékenységnek az, hogy választ adjunk a jogállamiság alapján a terrorizmus kihívására. Az érintett államokkal közösen határoztuk meg ezeket a kihívásokat, melyekben segítségünket kérték az érintett országok, hogy leküzdhessék ezeket. Most ezekről szólnék majd. Azok, akik nem ismerik az ENSZ terrorizmus elleni ágát, illetve ezt a hivatalt, mi a tagállamok segítségével ratifikálunk és végrehajtunk olyan jogi eszközöket, kereteket, 16 egyetemleges eszközt, melyek révén ezeket fejlesztjük ki, illetve ezek végrehajtásának, alkalmazásának módszertanát segítjük. 167 ország kapott támogatást tőlünk 2003 eleje óta, a Sahel térség összes országa, de a szélesebb észak-afrikai, nyugat-afrikai térség országai is ide sorolhatók. A két előző hozzászóló is hangsúlyozta azt a, azokat a biztonsági kihívásokat, amelyek hírszerzési szempontból érvényesülnek, és amelyek rámutatnak az integrált megközelítés fontosságára. Ezekről most én nem, ezeket nem taglalnám tovább. Általában a kockázati, illetve a biztonsági fenyegetéseket. Sokkal inkább azt hangsúlyoznám, hogy az ENSZ DC hivatának szempontjából a hatékony válaszhoz egy olyan jogi rendszerre van szükség, ami jogállamiságon alapul. Mi e- ezt hangsúlyozzuk, és azt, hogy integrált megoldást kell találni, mert az összes komponenset, komponenset egy kapacitás építést tartalmaz, egy komplex kapacitás építést, ahol most növeljük a jogi intézmények, a nyomozási intézmények, rendészeti, rendvédelmi intézmények hatékonyságát, általában ezek hitelességét a közvélemény szemében erősítjük, és a korrupció ellen igyekszünk harcolni. Ezek a mi, ez a mi módszertanunk. Az általános felhatalmazásunk jó helyzetbe helyez bennünket, annyiban, hogy segíthetjük a, a, ezeket a tagországokat a természetmi harcban, és ezek mellett a preventív ág a legfontosabb számunkra. Bécsben működik a terrorizmus megelőlési hivatalunk, ám a terepen működő 25 irodánk is működik az érintett országokban, és van egy Dakari irodánk, amely konkrétan az a feladattal bír, hogy a Sahel térségben fejtse ki tevékenységét. Aztán a mi szempontunkból vizsgálva, tőlünk nézvést, ez egy integrált, illetve egy integrált fejlesztési napirend része ez a problémakör, ahogy ezt mi látjuk. Az ENSZ legalábbis így értékeli ezeket a kérdéseket. Ennyiben sajátságos az ENSZ ö, megközelítése, és ez hasonlít egy, az, ahhoz is, hogy a két előző felszólaló taglalta ezeket a kérdéseket. A súlyos bűncselekmények beleértve a terrorizmust is alássák a gazdasági társadalmi fejlődést az adott országban, és a terrorizmus önmagában az üzleti életre, elérjeszi a, a befektetőket, a, általában az üzleti vállalkozásokat és az idegenforgalmat is tönkreteszi. Azt is meg kell nézni, hogy az állampolgárnak milyen alapjogai kell, hogy érvényesüljenek, és ezek révén hogyan tudunk fellépni. Az emélyek szabad mozgása, az oktatáshoz való munkahelyhez való hozzáférés, mind-mind olyan jogok, melyeket alássa a terrorizmus. a térségben, a száheli térségben, ahogy már hallottuk, megragadhatóak, leírhatóak azok a kihívások, biztonsági kihívások, melyek az ENSZ DC hivatal felhatalmazását és megközelítését támasztják alá. Úgy tudnélik összekapcsolódik a terrorista és a többi más bűncselek, bűnnel követői csoportok tevékenysége, beletartozik a fegyverkereskedelem, a, a drogkereskedelem, tehát ezek egy integrált problémakört jelentenek, és erre integrált választ kell adnunk, ahogy mi igyekszünk tenni is. Ezen az integrált kérdéskörön belül négy konkrét kihívásra szeretnék koncentrálni, melyeket a mi hivatalunk azonosított, illetve azon le szükséges válaszokat, melyek révén az országok, ezek az országok felléphetnek kihívások ellen. Először is szükség van a legalapvetőbb, széleskörű képzésre a terrorizmus elleni harcban. Jogi képzésre van szükség minden ö, rendvédelmi érvét nyomozó tiszt számára. Nagyon kevés ügyész és jogász bír a megfelelő háttértudással ahhoz, hogy e komplex bűncselekményeket föl tudják tárni, a határon átnyúló szervezett bűnözés ellen fel tudjon lépni. És nincs specializáció a, a bűnöldöző, illetve a jogi szervek körében ezekre a konkrét bűncselekményekre. Ez azt jelenti, hogy az ügyészeket úgy nevezik ki, hogy bármilyen bűncselekményre szemben fel kell lépjen, nem specifikáltan nem ö, képzik őket erre a konkrét feladatra. Tehát és elég gyorsan rotálódnak is az ügyészek, tehát nem sokáig dolgoznak egy-egy bíróságnál. Tehát egyrészt látható, hogy ezeket az országokat segíteni kell ahhoz, hogy egy olyan ö, szakértői ügyész és jogász csoport jöjjön létre, amely fel tud lépni a terrorizmus ellen, ugyanakkor legyen egy minimális ismeretanyag minden a, ebben a jogákban dolgozó bíró, jogász, ügyész számára elérhető képzés formájában. Mali, Niger, Mauritania és Burkina Faso esetében különösen elmondható jelenleg, hogy többek között nagyon szorosan együttműködünk a, a helyi bíró és, és képző szervezetekkel, hogy az országok, ezek az országok is intézmények maguk is magukinak érezzék ezeket a programokat, és egy átfogó tréner képző programot folytatunk, amely révén kiképezzük azokat a jövőbeli képzőket, akik aztán helyben saját honfitársaikat képezik ezekben az intézményekben. Olyan módszertan ez, amelyet szeretnénk elterjeszteni a többi or- régióbeli országban is, már ha lesz erre pénz. Jelenleg, tehát az adott négy, az előbb négy országra koncentrálunk ezzel a programmal. Az átfogó tréner képző program az első el is indul az év vége előtt már. A második nagy kihívás, melyet az előttem szólók is kidomborítottak, annak szükségessége, hogy erősítsük az államok közötti és nemzetközi együttműködést. Az ENSZ hivatalának felhatalmazása és megközelítése alapján különösen fontosnak tartjuk a, a bűnüldözési jogi együttműködést és bíróság együttműködést. Ez nagyon jól érzékelhető kihívás az egész térségben, megint csak szóltak erről az előttem beszélők is, de látunk némi előrelépést is, és a világos akarat érzékelhető az érintett országokban, arra nézve is, hogy erősítsék együttműködésüket. az előbb említett négy országból kérelmek is befutottak, és létrehoztak egy platformot a bíróságok közötti együttműködésre. Bamakóban, júniusban jött létre a négy ország bíróságai közötti együttműködés egy szervezete, amely főleg a terrorizmus ellen, de más súlyos bűncselekmények elleni fellépést erősíti. Létrejött át ez a fórum vagy platform, ahol is az adott országok a jogsegély és a kiadatás tekintetében építették ki kapcsolataikat, nagyon, és nagyon gyakorlati útmutatókat is, kézikönyveket is kidolgoztak, velünk a segítségünkkel, melyek révén ténylegesen működtetni is tudják az együttműködés eszközrendszerét. Az elmúlt években a tagállamokat támogattuk különféle módon a, a államok közötti együttműködés céljából. Ez az előbb említett fórum a korábbi pozitív tapasztalatok alapján jött létre, melyet egy másik platform alapján szereztünk, ahol is az indiai óceáni bizottság tagországait kapcsoltuk így össze. Nagyon gyors, egy-két év alatt 30 jogsegélyi, illetve kiadatási ügy oldódott meg abban a térségben, ezen együttműködés formalapján. Ennek a tapasztalatait emeltük át most a négy Szahelországra. Ennek alapján tudtuk meghatározni közösen a köz további intézményi építési, kapacitási építési igényeket, és ezt folyamatosan, persze ezt folyamatosan figyelni kell ezekre, és dolgozni kell ezeken. Azt is hangsúlyozom, hogy a szaheli platformot létrehozó országok is jelezték, hogy nyitva áll ez a régió többi állam előtt is ez a fórum, egy platform. A harmadik kihívás, amelyet eh, kiemelnék, a specializált szakértői tudás felhalmozásának igénye egyes területeken, amely adódik abból, hogy egyre bonyolultabbá válik a terrorista fenyegetés, és folyamatosan változik ennek formája, mikéntje. A motiváció, a, a támogatási módszerek, a pénzügyi támogatás, a, a célok mármint a támadások céljai mind-mind változóban vannak, folyamatosan alakulnak, és ez szükségesé teszi, hogy specializált szakértőket képezzenek ki egyes szakterületekre az országok. Hármat említenék ezek közül. Egyik a hajózást érintő terrorizmus, tengeri terrorizmus, amely egyre, a Guinea jövőben egyre erőteljesebben ölt formát. Olyan terület ez, ahol az NSDC iroda bír szaktudással, és hogy a, a szélesebb körű felhatalmazásunk alapján a kalózkodás ellen is felléphetünk. Az egyetemes jogi keretek alapján és a, a tengeri terrorista támadások fényében a hivatalunk szorosan együttműködik más szereplőkkel is, mint az IMO és a terrorizmus elleni végrehajtó igaz, ö, igazgatóság, a biztonsági tanács mellett működő igazgatóság is ilyen velünk együttműködő szervezet. A közép-afrikai országokra vonatkozóan is létrehoztunk egy találkozót a jogrendszer erősítése céljából, belátva azt, hogy ezekben az országokban nagyon kevéssé érvényesülnek a, a, a jogi eszközök, és nincs szakértői tudás se nagyon, miközben ezek az országok hosszú partvonalakkal bírnak, nagyon kivannak téve ezeknek a támadási formáknak. És egy hasonló, második hasonló találkozót tervezünk a nyugat-afrikai és szahelbeli országokat bevonva ebbe a tevékenységbe. Aztán még egy tematikus kihívás, a terrorizmus pénzügyi támogatását illeti. Itt is szorosan együttműködünk a régió országaival, hogy szakképzést tudjunk nyújtani. Egy regionális workshopot szerveztünk márciusban Dakarban, a Nyugat-Afrikai Monetáris Unió országainak szakértői számára, és folyamatosan támogatjuk az, ezeket az országokat ebben a tekintetben is, szoros partneri viszonyt, az ECOBA specializált szervezetével és más, az IMF-fel és más nemzetközi szervezetekkel is együttműködve, úgyhogy e- erős partneri csapatra támaszkodhatunk. Aztán meg kell említeni a, az, a nukleáris terrorizmust, amely szintén potenciálisan érinti ezeket az országokat. Működnek itt atomerőművek ezekben az országok, ezek országok némelyikében, amelyek terrorista támadás célpontjai lehetnek. A nukleáris terrorizmus témája is rendkívül bonyolult kérdéskör jogi szempontból, hiszen más és más, a nemzetközi jog más és más ö, ö, e, szakaszai alá eső különféle intézményeket kell összehangolni, ahhoz, hogy fel tudjunk lépni itt. Ebben a kérdéskörben említést érdemel az is, hogy a képzés, annak érdekében, hogy az ENSZ, DC és a terrorista megelőző ágazata képzést tudjon adni, innovatív képzési módszereket is bevezettünk, online és számítógépes kurzusokat programokat szerveztünk, és a Sahel országokban is ezek, kívánjuk ezeket majd alkalmazni. Ebben a hónapban indul egy, egy, perman, egy állandó virtuális tanulási platform, számítógépes platform, ahol a, a kezdeti képzésben részt vett szakértők folyamatosan után képezhetik magukat ezen a számítógépes platformon majd, és ez a megerősített együttműködést is javítja majd a térségben. Az utolsó olyan téma, amely mint kihívás figyelmünkre érdemes, és említést, említették már korábbi felszólalók is, nagyon erősen kapcsolódik a terrorizmushoz és a többi biztonsági fenyegetettséghez, az embercsempészethez, a fegyverkereskedelemhez és más cselekményekhez két év, elmúlt két év sorában az ENSZ DC nyugat-afrikai regionális Dakar irdája többször hangsúlyozta e kérdéskör fontosságát, és egyben egy átfogó integrált program ennek kiküszöbölésére, amely az ENSZ terrorista ellenes ágazatának ennek munkája integráns részét képezi az ezelen való fellépés Las Palmasban az érintett térség országai szerveztek konferenciát, ahol kifejezetten felhívták az ENSZ irodát, hogy éljen azokkal az operatív szinergiákkal, amelyek a terrorizmus elleni harc, illetve a nemzetközi szervezet bűnözés elleni fellépés szinergiáit rakadhatja meg a jogi eszközök és együttműködés tekintetében. Átfogó megközelítés ez tehát, amelyet az ensz igyekszik alkalmazni, a terrorizmus megelőző ágazat pedig igyekszik egy decentralizált módszertant alkalmazni a programkészítésben és a képzés leadásában, helyben igazítva ezeket az igényekhez, hogy jobban válaszoljanak ezek a képzési formák a helyi igényeknek. Re. E térségi programokban vannak külön-külön állami vagy tagállami integrált programok is, ilyeneket is fejlesztünk. Az első ezek közül Maliban került kifejlesztésre, ahol a termelős megelőzési rész integráns része a teljes képzési anyagnak, vagy programnak. És a többi országokban is hasonlót tervezünk. Mielőtt lezárnám, hadd hangsúlyozzam még egyszer, amit említettem is már, hogy a partneri viszony kialakítása az egyes szereplőkkel nagyon fontos, hogy az egymással összekapcsolódó bűnelkövetési formák ellen mi is integráltan tudjunk fellépni. A regionális és régió alatti szereplőkkel, intézményekkel és nemzetközi szervezetekkel is, a térségben szerepet vállaló szervezetekkel is kapcsolatot tartunk, például az Interpol, a DP, DPKO-val, aztán egy fontos példa lehet a, az, az afrikai nyugati parti kezdeményezés, amely szintén eh, az érintett országok partneri viszonyait erősíti, aztán az ERCAP, a repülőterek eh, közötti kommunikáció és együttműködés platformja. Szerintünk csak így lehet, ilyen partner alapon lehet tovább erősíteni, mélyíteni az együttműködést, és ennek összefüggésében bevonni az Európai Uniós intézményeket és az Európai Uniós tagállamokat, és ezek rendkívül fontosak e tekintetben. Korábban is említették hogy az Európai Unió aktívan lép fel ebben a térségben, mi több egyes tagállamok maguk is aktívan lépnek fel. Itt a helyi képviseletekkel, nagykövetségekkel is jó kapcsolataink vannak, és még tovább szeretnénk fejleszteni ezeket a, ezt a kapcsolatrendszert. Köszönöm, hogy meghallgattak, és hogy szólhattam e fontos fórumról, Reméljük, hogy ennek révén tovább mélyíthető az együttműködésünk a szaheli térségben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen mind a három előadónak a nagyon részletes előadásokat, ugye figyelembe véve a nagyon bonyolult helyzetet. Ha megengedik néhány megjegyzésem lenne az elhangzottakhoz ahogy elmondta de Kerkov úr, és mi sem ide, semmiféle ideológiai állásfoglalást nem akarunk kialakítani. Minnyáján tudomásul vettük azt, hogy mennyire bonyolult ez a probléma, és mennyire kapcsolódik a fejlesztés, a fejlődés problémájához. Sürgős és prioritást kell, hogy élvezzen ez a téma. A biztonság kérdése is fontos, különösen ezen szakbizottságnak, amely a biztonsággal is foglalkozik. A második megjegyzésem az lenne, hogy ezek a kihívások mennyire globálisak, meg kell határozni, hogy hol is kezdődik, és hol is fejeződik be a fenyegetettség, folyamata. Természetesen ez nem reméljük, hogy virtuális elképzelés, de vannak ugye olyan országok, ahol <clears throat> uránfegyverek is léteznek már. Továbbá a terrorista és a bűncselekményeket is mindenképpen külön kell választani. De tudjuk azt, hogy az egyes államoknak milyen nehézségeik vannak, erre ön is utalt, Blanco úr, például koherencia szempontjából Mauritániában, Nigerben, Maliban, ott van a Tuareg probléma és ezek mind olyan paraméterek, amelyeket figyelembe kell venni, amikor értékeljük a helyzetet. A regionális egyet, együttműködés nehézségeivel kapcsolatosan is, ugye erre a három országra, Mauritániára, Malira és Nigerre kell koncentrálnunk mindenképpen, de figyelembe kell venni Líbia, Algéria szerepét is, sőt, Ugye a két válság vezetről is beszéltünk, amelyek kapcsolatban vannak a kalózkodásról, a drogkereskedelemről, a kokain problémáról is volt szó. Tehát ezek mind olyan problémák, amelyekkel külön-külön és együtt is kell foglalkoznunk. Ami a többi nemzetközi szereplőt illeti ebben a térségben, ugye meg kell említeni az Egyesült Államok szerepét, a terrorizmus elleni harcban fontos szerepet játszik az Egyesült Államok is a szaheli övezetben. A fejlesztés terén talán kevesebb az elkötelezettség, de a biztonság területén mindenképpen több. Ön ismeri ezt a térséget, mik a jövőbeni lehetőségek, mi, mi várható a jövőben. Aztán ott van Kína áttörése a kereskedelmi szinten, például Kína jelen van-e a biztonság területén Afrikában? Itt ugye a, elsősorban a nyersanyagokra gondolok, vannak kényes nyersanyagok ebben a térségben, aztán López Blanco úr említette azt is, hogy exogén jellege van a, ezekben az országokban a terrorizmusnak a mali elnök is elmondta azt, hogy ugye egy pakisztáni predikátor jött be az országba, tehát kívülről jönnek ezek a szereplők, például Pakisztánból úgymond importálnak ilyen személyeket. Mindenképpen jobban kellene azonosítani ezeket a különböző hálózatokat. Hát én ezekre a kérdésekre akarnék választ, és Nikolaj asszonynak, alelnöknek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az elhangzottakért, még akkor is, hogyha a közvélemény nem igazán ismeri ezt a témát, sőt az európai országokban sem igazán ismerős ez a téma, mert itt olyan kérdésekről van szó, mondjuk például, mint a két oldalú kérdések, túszejtés és így tovább, akkor az európai tagállamok is és az országok is reagálnak természetesen, de a övezettel kapcsolatosan kevés az ismeret. Ami a a szervezet bűnözés helyzetét illeti. Én úgy gondolom, hogy ugye vannak valós terrorista szervezetek, mint például az Al-Qaida, de vannak olyanok, amelyek már bent vannak egy országban, terrorista szervezetek, aztán vannak olyanok, amelyek csak támogatják, úgymond, a szervezet bűnözést. És ilyen esetekben egy adott állam nem igazán tud tudja felvenni a harcot. Ön ezzel kapcsolatosan mit is gondol? Hogyan lehet a kormányzás szintjén valamilyen megoldást találni az Európai Unió szempontjából? Milyen típusú intézkedéseket lehet elképzelni? Én úgy gondolom, hogy ugye a biztonsági intézkedések azok fontosak, de a fejlesztés területén milyen intézkedéseket lehet elképzelni erre a régióra? a jövőben. Ugye tudjuk azt, hogy a költségvetési problémák is fontosak lesznek, és most kell beszélni a prognózisról, arról, hogy mi is lesz a helyzet, mi várható majd, és hogyan lehet támogatni, fejleszteni a fejlődést. Gomes asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az előadásaikat, amelyek nagyon átfogóak voltak, és szeretném tudni, eh, tehát én is szeretnék eh, választ kapni arra a kérdésre, amelyet az elnök úr is feltett az Egyesült Államok és Kína szerepével kapcsolatosan de ezen túl még lenne más kérdésem is, itt például a stratégia hiányát illetően. Vagy pedig az, az a kérdés, hogy az Európai hogy az Európai Unió nem igazán szervezett megfelelően, hogy segítse a száhelővezetet, ami a váltságdíjakat jelenti. Tudom, hogy vannak olyan országok, a amelyek nem fizetnek váltságdíjat, és azt is tudom, hogy vannak olyanok is, amelyek fizetnek. Ugye itt nem lehet a terroristákat finanszírozni, és látjuk azt, hogy az Európai Unió dezorientált ezen a területen. Milyen ajánlásokat tesznek a e, tagállamoknak ezen a témában, tehát itt a terrorista finansz, terrorizmus finanszírozásával és a váltságdiakkal kapcsolatosan. Továbbá, de Kerkov úr, ön beszélt arról, hogy mennyire fontos, fontosak más konfliktusok is a térségben, és hogy hogy a régióban milyen szintű a fenyegetettség. A Nyugat-Szaharáról is beszélt én azt hiszem, hogy ez a konfliktus azért létezik, mert mi, az Európai Unió igazából úgymond struc politikát folytattunk, nem igazán vállalták fel, megosztottak a e témát illetően. Ugye Javier Solana elnök úr sem foglalkozott, tehát a strusz politikát folytattunk e, e, konfliktus gyökereit illetően. Azt hiszem, hogy itt hatékonyabbak lehetünk volna. Tehát az Európai Unió mit is tesz annak érdekében, hogy a nyugat-szaharai térség problémáit megoldja, ugyanis ott is toborozzák a terroristákat ebben a térségben. Van egy másik dolog, természetesen ott van Líbia is, Líbiának is van szerepe, de hogyha Algéria, Marokkó együttműködhetnének, akkor az egész régióban más lenne a helyzet. És ezek olyan országok, amelyekkel vannak ugye kapcsolatok, Marokkó is kap az Európai Uniótól hatalmas támogatást, pénzügyi támogatást, és igazából nem is nem is számolnak be arról, hogy hogyan is használják fel ezeket az összegeket az adott térségben. Szeretném, szeretnék visszaugni a kérdéséről is tudni valamit. muzulmán, iszlamista szervezetek ott is bent vannak, aztán ott, vannak a, ott van a narkó, tehát a drogkereskedelem. Az Európai Uniónak volt egy missziója a térségben, de igazából nem volt semmiféle hatása ennek Ugye sokan eh, a volt harcosok közül áttértek a kereskedelemre, de hát itt eh, drogkereskedelemről van szó, aztán bűnözőkké váltak. A az ENSZ missziót be akarják zárni, eh, és ez teljesen elfogadhatatlan, mert ahogy Rutstrom Ruin asszony is mondta, nagy a terrorista fenyegetettség, a kalóz tevékenység szintén egyre erőteljesebb. Szeretném Cecilia Rudström Röjn asszonytól is megkérdezni, hogy a nukleáris terrorizmus helyzete hogyan is áll jelenleg. Ugye Nigériában is fejlesztenek nukleáris fegyvereket? Az Európai Unió mit is tud tenni a nukleáris fegyverek, eh, aztán a biológiai, radiológiai fegyverek ellen? Köszönöm, köszönöm szépen, Lözing asszony. Köszönöm szépen a kimerítő magyarázatot és a probléma leírását. Nagyon átfogó és nagyon összetett, egymással összefüggő elemekből álló problémakörről van szó, ez érezhető volt. Először szeretném elmélyíteni azt a kérdést, mely irányult, hogy a terrorizmus jelenleg milyen dimenziói ö, érvényesülnek, és milyen bűncselekmények ö, érvényesülnek, ezek egymással hogyan kapcsolódnak a térségben. Úgy hiszem, hogy ez, ezzel feltétlenül rendkívül kimerítően kell foglalkoznunk, mert minden térségben más és más elemei érvényesülnek ennek. A közelmúltban láttuk Afganisztánban is például, hogy a terrorizmus elleni harc sokszor olyan következményeket von maga után, melyek aztán nem is tudják a probléma gyökerét orvosolni. A régióban dolgozó kutatókkal, tudósokkal állok kapcsolatban, és nagyon széttartó értékelés van a problémának az egyes szakértők részéről. A nukleáris terrorizmus pedig egy kicsit hát összeesküvés elmélet szagúnak érzem a jelenlegi helyzet tényleges értékelésé kapcsán. A Tuareg kérdés Maliban pedig a mindennapokat meghatározó konfliktus. Nem hiszem, hogy katonailag meg lehetne oldani ezt a konfliktust. Például a Mali északi részén levő katonai bázisok, amelyek az egyik előadó említett, hogy ezeknek a fenntartását kéne biztosítani. Szerintem ezek a katonai bázisok inkább megszálló erőként vannak jelen, és csak négyítik a problémát, nem hogy orvosolnák azt. Aztán újdonságok is érzékelhetőek a térségben. Az amerikaiak szerepvállalásának aktivitásáról szó esett, arról, hogy évente 100 millió dollárt investálnak a terrorizmus elleni harcba az amerikaiak. Maliban nagyon sokan azt mondják, hogy ezek a befektetések voltak éppen okai annak, hogy olyan kevéssé lép fel a központi kormányzat maga a bűncselekmények elleni harcban. Mert például a tuaregek a Tuareg probléma, ha fennáll, csak akkor kapja meg a kormány ezeket a külföldi támogatásokat. Tehát érdekében áll voltak éppen fenntartani a konfliktus helyzeteket, úgyhogy nem sokat tesznek annak ö, ö, kiiktatására. Úgyhogy itt a farkába harap a kígyó, lehet, hogy mi tartjuk fenn a, a problémákat. Aztán szó esett a, a terrorizmus elleni képzéshez való hozzáférésről Maliban. 80% a lakosságnak írás tudatlan. Ez nem feltétlenül függ össze első körben a terrorizmussal. Nem a terrorizmus felelős azért, hogy ilyen magas az írásudatlanak száma. Ha ennél mélyebb, szélesebb problémáról van szó, ezért azt szeretném kérni, hogy az oktatásba való befektetések fontosságát tartsuk szem előtt. Azt sem szabad elfegednünk, hogy Mali a világ egyik legszegényebb országa. És ez nem a terrorizmus következménye, hanem nagyon sok egyéb tényezőnek, fejleménynek a következménye, amelyeket kezelnünk kell, és a biztonsági aspektusok nem feltétlenül oldják meg, vagy azok kezelése nem oldja meg az alapproblémát. Kerkhove úr anyagában állt, hogy az Európai Unió több támogatási programot tart fenn a térség országaiban. Ugyanakkor a kutatások alapján én nem tudtam eldönteni, nem tudtam megvizsgálni, hogy mi is a tartalmazatnak a programoknak. Például a Sahel térségben 10 millió eurós program működik. Kifejteni pontosan, hogy ténylegesen mit történik ezekben a programokban, mit, mit csinálnak ott. Aztán szó esett a, a támogatási összegek növeléséről. Érdekelne ezzel kapcsolatban, milyen keretek között képzelik el ezen növekményeket, növe, növelést, és Gomes asszony pedig felvetette azt, hogy hogy a problémát, hogy egyes államok fizetnek, mások meg nem hajlandóak fizetni vérdíjat, illetve váltságdíjat. Szeptember 1-én olvastam egy interjút az Afro Online Org oldalon, egy francia, a franciák részéről ezzel kapcsolatos hozzáállás változásáról. Önök hogy látják? Mert hogy a jövőben lehet, hogy gyakrabban kerül majd sor olyan szabadító akciókra, mint mint most a franciák részéről történt, vajon EU keretek között is lehet-e ilyeneket szervezni, és vajon folyik-e már gyakorlat, tehát képzés, vagy gyakorlatozás ilyen szabadító akciók tervezésében? Köszönöm szépen. Most visszaadom a szót az előadóna, előadóknak, hogy válaszoljanak az elhangzott feltett kérdésekre. Megpróbálok a lehető legtöbb kérdése válaszolni, és aztán a kollégái majd kiegészítenek, ami a, az amerikai kezdeményezést illeti. Hát ez jelenleg folyamatban van, Bush előző amerikai elnök idejében még csak szinte kizárólag katonai volt ez a, katonai jellegű volt ez az együttműködés, katonai képzés folyik most már, és Franciaország kezdeményezésére az új amerikai kormányjal egyeztetjük a munkálatokat minden területen, minden szervezettel, hatósággal, tehát most már közelítettünk az európai megközelítéshez a fenyegetettség fogalmát együtt határoztuk meg, és egy integrált stratégiát akarunk kidolgozni. Tehát egy katonai megközelítésből, kizárólag katonai megközelítésből most már egy kapcsolattá vált ez az együttműködés. Ami Kínát illeti, én semmiféle aktív kínai jelenlétet nem vettem észre ebben a övezetben. Van egy kínai jelenlét, itt elsősorban történelmi kapcsolatok vannak, vas, vasérc témában, tehát itt a bányászati termékek kapcsán, ami a pakisztáni prédikátor személyét illeti. Itt a szaúd arábiána nagyon sokat befektetett be Mauritániában. Tehát nem szeretném, hogyha nem korrekt módon idéznének engem, tehát a radikális intézmények és mecsetek száma növekedett jelentős mértékben, aztán jelenleg például a bírákat, ügyészeket a sariában, sari alapján képzik. A három országban, ból Mauritániában a legagasztóbb a helyzet szerintem. Tehát egy, látjuk azt, hogy egy vallásos alapú ö, folyamat indult el. Nikolaj ö, asszony kérdésére pedig azt válaszolom, hogy a tanácssal együtt egy stratégiát dolgozunk ki, rámutatva a szervezet bűnözés különböző aspektusaira. Amiről Gomes és Lözing asszonyok beszéltek, az Európai Unió, nevezetesen, hogy az Európai Uniónak nincs e kérdéssel kapcsolatosan állásfoglalása, teljesen világos, én ezt ugye elmondtam, én nem támogatom a váltságdíj fizetés, sőt, e, ezzel ellentétes az álláspontom, de Algéria nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával múlt évben és ebben az évben. A múlt héten az ENSZ közgyűlésén voltam, és Algéria még mindig nagyon foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az ENSZ-ben szeretné elérni azt, hogy egy állásfoglalás indítvány szülessen a 1901-es ENSZ állásfoglalás kapcsán. Itt specifikus eszközöket kellene e témának, e, minden, témára mindenképpen szánni. Azt is látjuk, hogy e, ebben a régióban e, nem fizethetnek váltságdíjat, ez nem kívánatos, melesek Szárközi elnök úr is elmondta azt, hogy nem lehet megelégedni egy olyan típusú stratégiával, hogy egyszerűen fizettünk váltságdíjat, és és aztán megoldódik a helyzet. Mert ugye Máliban valami hasonló felmerült az ott túszulejtett foglyokkal kapcsolatosan. Tehát megfelelő eszközökre van szükség. Ami a nyugat-szaharai kérdést illeti, nem szeretnék ugyanúgy válaszolni, mint Ferrero Waldner asszony volt biztos, de ön is elmondta. Tehát eh, Nevezetesen én nem vagyok szakértője ennek a dossziénak, nem szeretnék eh, részletesen erről beszélni, de természetesen nagyon ö, eh, ö, Sajnálatos ez a helyzet, ugyanis a határok zárva vannak, mind Marokkóra, mind Algériára szükség van, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Algéria és Marokkó elsődleges szerepet játszanak, ugye, sőt Mauritánia is, de nagyon nagy nehézségek vannak ebben a dossziéban Marokkóval kapcsolatosan. Nagyon sok ugye több mint 100 millió évente a támogatás, és most már van egy megerősített együttműködési kapcsolatunk is Marokkóval. Bissau Ginával kapcsolatosan majd a kollégám fog válaszolni. Hogyha megnézzük a különböző missziók, küldetések térképét, akkor azt látjuk, hogy leginkább Afrika szarva és a keleti térségbe utaznak ezek a küldöttségek. Kathy Ashton is nagyon sokat gondolkodik azon, hogy mit lehetne csinálni. Sok esetben nem határozzák megfelelően, nem határozzák meg megfelelő módon, például, hogyha egy hivatalt vagy egy missziót létrehoznak, hogy hogyan is fog az működni, milyen lehetőségeik lesznek, és így tovább. Az Európai Unió delegáció küldöttségén Bamakóban nem feltétlenül elégséges, hogy legyen három szakember vagy konzultáns, és öt katonai szakember 20-50 szakértő jelenléte egy misszión nagyon sokba kerül, de mindenképpen tárgyalni kell ezekről a dolgokról. Malival kapcsolatosan és az észak térség bevaló ész, északi térségben való megfelelő kormányzást illetően azt hiszem, hogy nincs arra szükség, hogy bizonyos embereket, szakértőket oda irányítsanak Bamakóból. Most egyáltalán lőzünk azt, hogy most terrorizmusról beszélünk, vagy szervezett bűnözésről. Hát én azt hiszem, hogy terrorizmusról az ACMI, az az algériai szervezethez tartozik, és az algériai hatóságokhoz tartozik. Az Al-Qaidának egy alszervezete, és azt hiszem, hogy ha nem is direkt módon finanszírozzák, de ugye Algériában, Algírban is voltak öngyilkos merényletek, tudjuk, ezt nem szabad elfelejteni, és rendszeresen toboroznak új militánsokat. Persze nem zárom ki azt, hogy mafió, maffia szereplők is részt vesznek ebben a szervezetben, tehát azok, akik kábítószert termelnek és kábítószerrel kereskednek. Ahogy elmondtam a beszámolómban, nem igazán biztosan tudjuk azt, hogy az akmi mm, milyen szinten vesz részt a kábítószer kereskedelemben és más típusú kereskedelmekben. Mellesleg azt hiszem, hogy ez a különböző csoportoktól függ. Tehát van a, egyes csoportok inkább foglalkoznak kábító mm, szerkereskedelemmel, mások másra vannak úgymond specializálódva. Az Al-Qaida és nigériai szervezetek szintén együttműködnek. Most az, hogy 100 milliót adnak az amerikaiak. Hát én úgy gondolom, hogy nem igazán az amerikaiak támogatják csak Malit, és hogy túl sok pénzt kapna Malit. Mindenképpen a legfontosabb dolog az, hogy hazonosítsuk a fenyegetettséget. A tuaregekről sokkal többet beszélt nekem a mali elnök, mint az AKMI szervezetről, amikor találkoztam vele, és az elnök kidolgozott egy reális mali stratégiát, erről beszámolt nekünk, és én azt javasoltam neki, hogy az Európai Unió Bamakói delegációja és az Európai Unió is ki fognak dolgozni egy programot az Európai Unió, az mali kormány és a különböző államok hozzájárulásával együtt mindenképpen fontos a kérdéssel foglalkozni, de ebbe mindenképpen a mali társadalomnak is részt kell venni. A mali elnök megértette ezt a helyzetet, ami a az oktatást illeti, lehet, hogy nem voltam elég világos, de mindenképpen nem csak a biztonsági jellegű megközelítésről van szó. A különböző igazságszolgáltatás rendőrségben működők képzése fontos, de természetesen erről az egész problématikáról fog kell elgondolkodni, majd a kollégám ki fog egészíteni. Ebben a térségben, a szaheli övezetben, tehát nagyon sok a feladat, de az oktatás nagyon fontos. Persze elhangzott, hogy nem azért lesz valaki terrorista, mert analfabéta, de mindenképpen fontos az, hogy a terrorizmushoz vezető utat is valahogy tisztázzuk. Az oktatás lehetővé tesz nagyon sok mindent, és fontos, hogy a megfelelő opciókat válasszuk rövid távon, döntéseket hoztunk már hosszú távon, jelenleg folynak még a viták. Az Európai Parlamentet is folyamatosan fogjuk informálni a helyzetről, a döntéseinkről, am, amit már döntöttünk, és amiről majd még dönteni fogunk. Azt hiszem, hogy ennyi, azt hiszem mindenre válaszoltam. A magam részéről a konzisztens stratégiára fogok koncentrálni. Mert hogy ez célozza meg a jelenlegi tevékenységünket. Hogyan tudunk egy következettel stratégiát kialakítani, mert hogy ilyennel jelenleg tény nem rendelkezünk. El kell jutunk egy ilyenfajta stratégiához, és hát elismerjük, legalábbis én ezt így látom, jelenleg következetes stratégiával nem rendelkezünk, amely megoldhatta minden kérdést. még akkor is, hogyha nagyon sok területen már előreléptünk. Hatalmas erőfeszítéseket tekintünk, teszünk azért, hogy a tanácson belül ki lehessen alakítani egy stratégiát fellépésekkel, amelyek közül néhány már létezik, néhány már éppen folyik program formájában megvalósul. Nikolaj asszony által feltett eh, kérdésre szeretnék most kitérni, nevezetesen milyen fejlesztési intézkedéseket teszünk. És Lőzing asszony is úgy állt arra, hogy ne katonai megoldások eh, alakuljanak ki eh, Észak-Mali esetében mi történik, hogyan lehet a fejlesztést és a fejlődést biztosítani. Azt hiszem, ezek a kérdések elvezetnek a kérdés lényegéhez. Hogyan lehet oktatást biztosítani olyan övezetekben, amelyekben a tanárokat, az oktatók a tanárokat támadják. Na most, hogyha nincs meg a biztonságnak az alapfeltétele, akkor nem lehet fejlesztést csinálni, oktatást biztosítani. Ez a helyzet olyan, mint egy bűvös kör hogyan lehet a bűvös kört átalakítani egy erényes körre, hogy így fogalmazzak, ez az igazi kérdés. Mert hogy itt öngerjesztő folyamatokról van szó. Úgy véljük, hogy létezhet egy stratégia, amely igazándiból helytálló bali kormány esetében ilyen találunk. De a kérdés az, hogy hogyan lépjen fel egy ilyen stratégia? Hogyan lehet elérni azt, hogy a közösségek de újabb és újabb konfliktussal szembesüljenek, egymással ne kerüljenek újra és újra konfliktusba? Hogyan lehet megújítani az államnak a jelenlétét, az oktatásnak a kínálatával, a szociális ellátásnak a biztosításával? hogyan lehet a foglalkoztatást biztosítani. Tehát ezekre a kérdésekre, ezekre a kihívásokra csak az állam adhat választ. Ha az állam nincs jelen, akkor nem működik a dolog, akkor továbbra is ember rablások következnek be. Az űrt fel kell számolni. Azaz a kérdés az, hogy hogyan lehet az állam jelenlétét biztosítani. Az első fázisban csak arról lehet szó, hogy az állama biztonságot, a közbiztonságot biztosítsa, és ezáltal eh, segítse a tuareg eh, lakosságot, eh, amely lássa, hogy milyen hozadéka lehet a számára a békének. Most már eljutottunk oda, hogy hogy a Tuareg népesség által jelzett problémák egyikével elkezdtek foglalkozni. A közutaknak a hiányáról van szó ugyanis. A közutak nélkül nem működik a gazdaság. Algériából látják el a, a piacokat áruval, és nem a belső piacról, pedig hát ott vannak a javak, megtermelt javak valiban és nem Bamakóból származnak az élelmiszerek, hanem máshonnan. Gazdaságilag sokkal inkább biztosított a kapcsolat az éjszakal, mint a déllel. Éppen ezért van szükség arra, hogy a közutakat kiegészítsék, és eljutást biztosítsanak a kommunikációs övezetben, tehát a, a szállítás biztosított legyen. Malin belül. Mindez, mindez útigényes, és ha ezt megteremtik, akkor a kereskedelem is felfuthat, és állások is létrejöhetnek, a foglalkoztatás is biztosíthatod, biztosított lehet. Tehát biztonság, közbiztonság mindenki számára, és ahogy Rösöm Rön asszony mondotta, arra van szükség, hogy a törvény érvényesüljön, az igazságszolgáltatás működjön, az eredőség is jelen legyen, és hogy ezek, mind, ezek a szervek mind együtt működjenek egymással. Számos helyen azt látjuk, hogy erre van igény, és bekövetkezik ezen felül a hadseregnek is a reformja. Ami pedig Gino Piszalt illeti, ugye, és az ISDP fellépést mihelyest egy tényfeltáró misszió az ISDP keretében befejezte munkáját, akkor távozik. Márpedig idei Bissauban az volt a feladat az ISDP missziónak, hogy a biztonságos államot segítse. Egy operatív programnak a keretében a parlament megszavazta a jogalkotási csomagot, de az elnökük még nem hagyta azt jóvá. Tehát tény az, hogy az ESDB misszió még tovább folytatódhatott volna valamennyi ideig, és a megvalósítást is segíthette volna mármint hogy a jogalkotási, az új törvényeknek a végrehajtásának az elindítását is segíthette volt, de hát egy fajta államcsíny következett be, amelyet nem így hívtak, de mégis azt látjuk, hogy a katonák újra átveszik a hatalmat, azaz gyakorlatilag egy olyan helyzetben van az ország, ahol politikai nyomás érvényesül, katonai, politikai, itt a tolmácsok sajnos a terembeli hozzászólást nem hallják, a tanács és a bizottság szolgálatai azt vizsgálják jelenleg, hogy milyen fajta konzultációkat lehetne nyitni Ginao Bissauval. Ez egy lehetőség, de még döntése tekintetben nem született. A politikai átmenetnek a periódusában vagyunk, jelenleg a korábbi csapat után indul el a következő stáb, de még csak itt tartunk. Aztán volt egy kérdés az analfabetizmussal kapcsolatosan teljesen egyetértünk, hogy a szegénység elleni harcot tovább kell folytatni határozottan, és nem szabad feláldozni mindazon dolgokat, amelyek a biztonságot szavatolják. De egy olyan országról van szó, amelyet sérülékenyített az akmi és a, a, a kábítószerkereskedelem, a csempészet, és ebből adódóan a szociális tudásnak a, és hát a, a, a tudáshoz való hozzáférések a szintje csökken. Éppen ezért szükség van arra, hogy egy olyan stratégia alakuljon ki, amely a biztonságot is, és a fejlesztés is egyszerre biztosítja a legsérülékenyebb országok esetében. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy ott ragadja meg a témát, ahol felmerült az integrált megközelítés szükségessége, és egyes kérdések kapcsolódtak ehhez. Az ENSZ szempontjából vizsgálva, Kerkor utalt már az ENSZ globális stratégiára a terrorizmus ellen, amelyet 2006-ban fogadott el az ENSZ, és amely az első pillérében az ünnep a terrorizmus terjedésének kedvező feltételekkel foglalkozik, és itt az emberi jogok érvényesülése, a jogállamiság fontos szempont. Az ENSZ megközelítése igencsak az, hogy integrált módon vizsgálja az egész rendszert, azon belül az egyes kihívásokat, és olyan stratégiát igyekszik kidolgozni, amelyek különféle szükségek, az egyes országok különféle szükségleteire összefüggésben ad választ. Ezen belül az oktatás nagyon fontos. Az UNESCO egyik annak a 30 ENSZ szervezetnek, amelyek partnerek ebben a globális partner a terrorizmus ellenes akciócsoportnak, és az egyik fő koncentrációs pont az oktatás az ENSZ módszertanában. A Sahel térség pedig olyan terület, melyet a kezdeti közös CTITF cselekvés területeként határoztuk meg a kezdetektől. Az ENSZ tehát belátja hogy fontos, hogy, hogy átfogó oktatás jöjjön létre, és az oktatás fontos szerepet játszik. Általában az, az írásbeliség terjesztése fontos elem, és nagyban hiszünk a jogállamiság alapján álló jogvédelmi, illetve jogalkalmazásban és bírósági szervezetekben, amelyek részét kell képezzék minden terrorizmus ellenes intézkedésnek és ezért fontos, hogy ezekben a államokban a, a, a büntetőjogi jogalkalmazók is megkapják azt a képzést, amely révén, révén hatékonyan felléphetnek a terrorizmus ellen. Aztán, hogy a különbség, mi a különbség a bűncselekmények általában és a terrorizmus között, hát vannak ugye szervezett bűncselekmények és bűnelkövetők, meg terrorista bűncselekmények az országok, ezekben az országokban. Egyetlen országban sikerült egy megfelelő vádat emelni terrorizmus elleni váddal, és ez megállt a bíróság előtt. Hát mutatja ezt, hogy csak egyetlen országban egyszer sikerült egy ilyen vádat emelni, mutatja, hogy nem eléggé képzettek a jogalkalmazók és az ügyészek sem még a terrorizmus elleni ügyekben. Ami pedig a határvonalat illeti, a definíció szerint mi a terrorizmus és mi nem az. Az ENSZ értékelésében az egyetlen terrorista csoport, a 1267-es rendszerben felsorolt szervezet lehet csak, amelyeket cselekmények alapján határozunk meg, és e szempontból, amit, amire mi koncentrálunk, az az, hogy a, a bűncselek, a, a jogalkalmazók képesek legyenek felhasználni ezeket a jogi eszközöket a terrorizmus elleni harcban, mindez persze a jogállamiság keretének szigorú betartásával. Az ENSZ hivatala maga nem értékeli a fenyegetettséget terrorizmus tekintetében, van erre felhatalmazásunk a szervezett bűncselekményekkel kapcsolatban viszont, és abból a szempontból vizsgálódtunk, hírszerzési és adatgyűjtéssel, a kábítószeres és egyéb súlyos bűncselekmények mértékének értékelésében a Szahel térségben. Ezt tehát a bűncselekmények és a kábítószeres bűncselekmények szempontjából vizsgáltuk, de az is világos, hogy kapcsolat áll fenn, taktikai kapcsolat az Alkaida magrebbeli alcsoportjai és az itt működő szervezet bűnszervezetek között de stratégiai bizonyítékunk, bizonyítékot nem gyűjtöttünk erre vonatkozóan. Aztán, hogy a nukleáris terrorizmus mekkora fenyegetést jelent, hát ott az előbb említett okoknál fogva mi nem értékeltük a fenyegetettség mértékét, ez nem a mi feladatunk, van erre más partnerszervezet, és tudom, hogy a, a tagállamok, az Európai Uniós tagállamok intézményei értékelik ezeket a kockázatokat de a szélesebb térségben, például Gánában is van ö, hasadóanyag, és mi jogi szempontból vizsgáljuk ö, ennek státuszát, és világos, hogy a nukleáris és ehhez kapcsolódó CBR jellegű terrorizmus részünkről jogi szempontból is kockázatot jelent, mert ezekben az államokban nincs meg a, a jogalkalmazók, a bíróságok és általában a, nyomozó szervek jogi tudása és ismerete ahhoz, hogy megfelelően értékeljék és fellépjenek az ilyen kockázatok ellen. A váltságdíjakkal kapcsolatban én is hangsúlyoznám, hogy az ENSZ álláspontja az, hogy a BT vonatkozó határozata is rámutat, amire Kerkofur is utalt, hogy a válságdíj kifizetése bizonyos listán szereplő szervezetek szerint Uh, but apart from that in the... Legális az EN szempontjából. Tehát külön nem foglalkozik az ENSZ egyetemleges szempontból a váltságdíjak ügyével. Ami pedig az amerikai megközelítést illeti, persze az amerikaiak az ENSZ egy meghatározó tagállama, a Szehez térségben is igaz ez, és örömmel látjuk azt, hogy az új és bátorítóbb amerikai stratégia keretében, melyet a mostani amerikai kormányzat határozott meg, világos akarat körvonozódik arra nézvést, hogy a több oldalú részvételt erősítsék, bevonva például az ENSZ szervezetét is, a terrorizmus, az ENSZ terrorizmus elleni szakértői és szervezetei nemrégében szerveztek egy konferenciát, az amerikai intézmények is részt vettek, és a, a dilemmák sokoldalú vizsgálatára került sor, annak érdekében, hogy erősítsük a párbeszédet a részvevők között. Az amerikaiak több a G8-ak keretében is megállapodásra jutottak abban, hogy magas prioritásként értékelik a terrorizmus elleni harcot a Száhel térségében, és szorosan kapcsolatot tartanak fenn az ENSZ térségben működő szervezetével is. Ez tehát az a háttér, amely jelenlegi CTITF integrált kezdeményezések hátterét adja a száheli térségben kifejezett tevékenységek kapcsán. Köszönöm szépen, Beden adom meg a szót. Köszönöm szépen a hozzá szólásokat, amelyek mind olyan elemzést fogalmaztak meg, amelyeket teljesen egyet tudok érteni a szahelövezet kapcsán. A terrorizmus a Szahel övezetben önálló felépésekből adódik, nem integrált. Na most világos, hogy összefüggés figyelhető meg a szegénységgel. Szükségszerűen így van ez, mert ha az akmi nem is a helyi lakosokból táplálkozik közvetlenül, de mégis egyfajta választ adnak az ott élő fiataloknak többek között, akik munka nélküliek, és akik ki vannak téve a szegénységnek, nem végeztek tanulmányokat, vagy legalábbis nem jutottak el egy erősebb szintig az oktatásban. Úgy vélem, hogy az uniónak ö, eddig nagyon sok felvetése volt az Egyesült Államokkal kapcsolatosan, de úgy vélem, hogy az Európai Uniónak nem szereplőnek, hanem partnernek kell lennie ebben a régiben. Afrika, a Magrab vezet. itt van Európa küszöbén. És ha az Unió fellép, ő akkor erős lehet, szó esett már a mediterrán politikáról rendben, de úgy vélem, hogy nincs jogunk arra, hogy el maradjunk a partnerségben, hogy elszalasztjuk a partnerségnek a lehetőséget. Tehát kettő dolgot kell itt Az egyik a szegénység nek a felszámolása. Ugyanis ha a fiatalságnak nincsen perspektívája, akkor nyilvánvalóan kész lesz arra, hogy a terrorizmusnak a finanszírozásából részesüljön. A másik dolog pedig az, hogy itt vannak hagyományos, évezredes hagyományok, kultúrák, a tuaregeknek a kultúrájára gondolok itt, hagyományaira, és még nem beszéltünk a nők szerepéről. A nőknek milyen szerepe van a nevelésben és oktatásban, mert az oktatás nem csak az iskolából áll, hanem a nevelésből is. A nők feladata az, hogy itt átadják a, a különböző érdekeket, azt a látásmódot, amely egy másfajta látásmód a világra szólóan, a világról, és amely nem más, mint humanista és kulturális látásmód, és amely nyitott látásmódot jelent, és amelynek a helye megvan az iszlámban. Nem beszéltünk sok mindenről. Az államokról sok szó esett többek között az erős államokról, a közbiztonságot biztosító államokról, de nem csak ez a feladata az államoknak, hanem az oktatás biztosítása, a kultúrának a biztosítása. De nem esett szó, nem esett szó a helyi önkormányzatokról. A tuaregek, a tuareg vezetők ő, ott vannak, és jól ismerik a helyi viszonyokat, a helyi lakosságot, alapvető szerepük lehet olyan tevékenységeket végezhetnek, amelyek igazán relevánsak, és eljutnak az emberekhez. Tehát nem elég ez, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy stratégiára van szükség, képezzük ki az embereket, és itt tovább. Nem csak erről van szó, nem. A jogállamiság azt is feltételezi, hogy a jogállamisokon túl, amely persze alapvető dolog, segítünk, támogatjuk a helyi szereplőket, akik ismerik a helyi viszonyokat, és többek között az önkormányzatokra gondolok, a polgármesterekre gondolok, a a, a törzs főnökökre akár, akik képesek arra, hogy a terrorizmus felszámolják. Aztán szeretnék még kiemelni egy másik dolgot. a személyeknek a mozgás politikája. Tehát az a, az a szabad mozgáspolitika, amelyet Európai Unió biztosít, elfogadhatatlan a jövőben. Tehát partnerségre kell törekednünk, egy olyan partnerségre, amely politikai szinten is lehetővé teszi a fiataloknak azt, hogy hogyan is mondjam, hogy megszűnjenek foglyok lenni, fogjaik a saját országaiknak, mert hogy nem léphetnek ki a saját országaikból. A feladatunk, sőt, kötelezettségünk az, hogy a mai világban biztosítsuk a globális szinten az erőteljes mobilitást, a személyeknek a szabad áramlását. A szabad mozgás, a mobilitás, a vízum politika területen elő kell, hogy lépjen előre kell, hogy lépjen, és végül Alkirjára térnék ki. A Pandora szerencéjével van dolgunk. A terrorizmus Pandora szerencéjét Algériában nyitották fel. Az a megbékélési politika, amely nemzeti szinten Algériában alakult ki, szörnyűséges hatással bírt. A feltételezett terroristák nem kerültek az igazságszolgáltatás elé. Egy békjót jelentenek lakáshoz jutottak, kikerültek a börtönökbe adott esetben, és lakáshoz jutottak, és úgy közlekednek és emelkednek a társadalmi hierarchiában, hogy egyszerűen ez elképesztő, és végül is az ember lehet úgy terrorista, hogy ö, hivatalba kerül az algériai társadalom, olyan társadalom, ahol a terroristák nem kerültek a bíróságok elé, és az áldozatok, áldozatok maradtak, nem volt lehetőségük arra, hogy kártérítésben részesüljenek. A kérdés tehát a demokrácia szintjén merül fel, és a jogállamiságnak a szintjén erőteljesen. Kérdezem, hogy az unió szintjén milyen tevékenységet képezennek el ezen országok javára. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Lunacek asszony szó. Ja, danke. Um, ich würde auch gerne noch einmal eingehen auf Fragen der, der Köszönöm szépen. Hogy térek vissza a koordináció kérdésére, a finanszírozás kérdésére és az emberi jogok ügyére. Hogyan is kapcsolódik az egyik és a másik tevékenység és az Európai Unió és az Afrikai Uniónak a tevékenysége hogyan van koordinálva. Mit teszünk azért, hogy olyan országok, mint Mauritania, Algériában előre lehessen lépni. Ez a két ország offenzív politikát folytat politi- katonai szempontból, nem így Mali esetén hogyan lehet rávenni őket, hogy együttműködjenek, és amennyiben kudarccal jár a próbálkozás, akkor mit is tesz az Unió? Ez lett volna az első kérdésem. A második kérdésem a következő. Az Európai Bizottság hozzájárul a képzés finanszírozásához, mind az igazságügyi apparátus képzésére gondolok, mind pedig a katonai erőknek a képzésére. E tekintetben felmerül egy fontos kérdés, nevezetesen hogyan biztosítják ezeket a képzéseket, biztosítván azt, hogy a képzettek fel tudják fedni az emberi jogok sértését, és maguk, saját maguk emberi jogokat ne sértsenek a fellépésétek a kerétében, azaz a képzés keretében. Fellépünk-e kellően, hogy érzékenyé tegyük, felkészítsük a képzetteket az emberi jogok kérdésére, a nők ügyének a kérdésére, azért, hogy a képzettek ők maguk emberi jogi sértéseket ne kövessenek el. Adom meg a szót. Szóval, az önkormányzatok kérdésére, hogy utaljak, kulcskérdésről van szó. Valóban, egyik kulcskérdésről van szó, Nigerben járva ezzel foglalkoztunk, ez volt az egyik fontos kérdés, amelyet körbejártunk, és úgy tűnt, hogy a Tuareg törzsek nagyon sajnálják azt, hogy azok a megállapodások, amelyeket megkötöttek többek között Líbiával, nem kerültek érvényesítésre, és osztom az ön véleményét, tehát a helyi szinten kell a tartományoknak a szintjén kell mozgosítani a lakosságot, és nem arról van szó, nem azt kell biztosítani, hogy centralizált módon irányítsák a folyamatokat. A három látogásunk során mindegyik alkalommal fontosnak tartottuk, hogy ne csak a prefektusokkal, az alprefektusokkal találkozzunk, hanem a helyi civil társadalom képviselőivel is és ö, rengeteg e-mailt kapok azóta is különben azoktól a személyektől, akikkel találkoztam, és ez jól mutatja azt, amit láttunk, nevezetesen ö, igazán nagy a vitalitás a helyi szinten. Sokat kell még tennünk azért, hogy a helyi kezdeményezéseket tovább támogassuk ez annál is inkább így van, és hogy ezt követetek relevánsan fogalmaztam meg, hogy Niger egy tranzíciót él meg, átmertet él meg, ö, láttuk azt, hogy az újak, a technokraták idézőjelben ugyanilyen politikát kívánnak folytatni, mert amit, amilyet eddig folytattak együtt. Éppen ezért nagyon jelen kell lennünk, hogy az a kormány, amely a demokratikus választások után majd helyre kerül, ugyanilyen politikát képviselje, mint jelenleg. Most Algéria politikájára hagy ne térje ki a terrorizmus kapcsán, iszonyatokkal szembesült Algéria, tehát oly mértékben szétszakadt nemzeti szinten az algériai állam, hogy én lennék a legutolsó, aki megengedi magának, hogy ezzel kapcsolatosan bármiféle észrevételt tegyen. Nem egyszerű ez az ügy, viszont ez még inkább mutatja, mármint az ön hozzászólása is, hogy mennyire fontos, hogy az áldozatokkal foglalkozunk, az ensz a keretében is, és én magam sokat teszek azért, hogy az Európai Unión belül az áldozatokra koncentráljunk. A terrorizmus elleni harcak egyik kulcskérdésről van szó, és nem eléggé támogattuk az áldozatokat ez idáig az emberi jogokkal kapcsolatosan, és egy kérdés, asszonynak a kérdésére térek, akkor itt most már részben állt a rendőrképzés keretében. Tehát nem arról van szó, hogy ne csak katonai szemléletben biztosítjuk a támogatást, például Maliban különböző bázisok esetében. Nem. Arra is koncentrálnunk kell, hogy a világ egyik olyan részéről van szó Afganisztánon kívül, ahol mindenképpen ez alá támasztott az Európai Uniós megközelítés, mindig ugyanakkor az igazságszolgáltatás és a büntető jogi megközelítést tartotta fontosnak. Úgy véljük ugyanis, hogy ez a legjobb megközelítés ahhoz, hogy az egyéni jogokat, az emberi jogokat szavatoljuk a hírszerzésre és a rendőrségre, nagyon koncentráltunk más helyeken, anélkül, hogy az igazság szolgáltatásra is koncentráltunk volna. A kettő nem áll meg egymás nélkül. Ha az egyik láb hiányzik, akkor a dolog félre csúszik, és egy bargain politiká alakul. Tehát több igazságszolgáltatást, erre kell, hogy koncentráljunk, a kollégám rengeteget foglalkozik el, tehát a magisztrásokat, a bírókat és a, az ügyészeket jobban ki kell képezni, az áldozatoknak a, a jogai biztosítása szintén, szintén az egyik legfontosabb eszköz, hogy az emberi jogokat érvényesítsük. A nőknek a helyével kapcsolatosan, a fejlesztési projekttel kapcsolatosan megerősítendő, teljesen egyetértek százszázalékosan, százalékosan, ezer százalékosan. Ez kulcskérdés ahhoz, hogy a a mérsékelt megközelítéseket, az oktatás, a nevelést biztosítsuk. Ami pedig a többit illeti, ő és nyilván kollégám megerősít majd ebben, az Európai Unió messze menően odafigyel az, arra, hogy a rendőrű kiképzések, az igazságszolgáltati képzés nagyon nagy mértékben ö, oda figyeljen az emberi jogok érvényesülésére, ne csak képezzen, hanem mi előbb mozdítsa az emberi jogokat. Teljesen egyetértek. Manuel? Köszönöm szépen. Néhány kiegészítés sem lenne, ami a helyi önkormányzatok részvételét illeti. Ez egy alapvető dolog. Ugye, e, Niger szerepét említette ezen a téren Dökerkov úr. Ugye azt láttuk, hogy itt e, pontosan az önkormányzatok szintjén ugye ott vannak a úgynevezett e, főnökök, akik az endogén problémákat említették. És azt kérdezték, hogy miért nem segítenek abban, hogy helyi, a helyi problémákat helyi szinten oldhassák meg. Nigerban ugye van egyfajta banditizmus, amely nem teszi lehetővé a az önkormányzatok és a helyi közösségek fejlődését. a helyi önkormányzatok, a különböző szociális csoportok mindenképpen azt szeretnék, hogy a problémáikat megoldják. Tehát ez egy kulcskérdés. Mali északi részén szintén fontos a tuareg lakosság és a többiek közötti kapcsolat, a etnikai, családi, törzsi kapcsolatok fejlesztése. Tehát mi foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel a helyszínen is, ami Algéria kérdését illeti, hát azt mondhatom, hogy Algéria is egy alapvető kulcs szerepet játszó ország, de nagyon bonyolult a helyzete. A száhelővezeti problémák megoldásában Algéria szerepe van, hogy pozitív, aztán vannak olyan területek, ahol sokkal több párbeszédre van szükség, ahol világosabb helyzetre van szükség. Aztán a mm, mentesség kérdése, hogyan lehet biztosítani a megbékélést, hogyan lehet a, a szankciókat megfelelő módon biztosítani a jogsértők számára. Ezt ezeket a kérdéseket csak is ezen országok saját maguk válaszolhatják meg, ami a képzést illeti. Nem finanszírozzuk a katonák képzését. Amit finanszírozhatunk, az, az amikor is a a biztonsággal kapcsolatos reform feladatokra képezünk ki embereket, férfiakat, nőket. Nagyon fontos például, hogy a rendőrség kötelékében több nő dolgozzon. Fontos a biztonsági szervek és a lakosság közötti kapcsolat javítani. Tehát az emberi jogi kérdések éppen ezért nagyon fontosak fontosak azok a programok is, amelyek ezt szolgálják. Nagyon szépen köszönöm. Néhány megjegyzés. Először is a régióbeli és a régió alatti szintű együttműködés az Afrikai Unió tagállamaival. Persze az ENSZ részéről mi arra törekszünk, hogy partneri viszonyt alakítsunk ki minden regionális szereplővel beleértve az Afrikai Uniót, az ECOWAS szerveződést a térségben is, és az Európai Unió is nagyon szorosan részt vesz ezekben, támogatja az Afrikai Uniós Központ, Algéri Központ munkáját is, meg az ENSZ is. Egyik módja az annak, ahogy igyekszünk erősíteni az, Európa, az Afrikai Unió kapacitásait. A, az irodám Algériával erősít most egy programot, amely magában foglal a kárdal közös programokat is. Persze a térségben látható az is, ahogy Kerkov úr említette, hogy van egy kulcsfontosságú ország, amely nem tagja az Afrikai Uniónak, aztán van egy másik kulcsfontosságú, amely közben az ECOWAS-nak nem tagja, tehát nincs teljes átfedés. Az ENSZ végül is egyetlen olyan szervezet, ahol minden ország tag, ezért fontos, hogy az ENSZ külön szerepet játszon, hiszen ez adhat egy közös platformot az összes térségbeli országnak. Az is hatékony eszköznek bizonyult az együttműködés támogatására a sokszor nehéz politikai konnotációk fényében, hogy kicsiben kezdjük. Említettem a bíróságok közötti együttműködés fórumát, ahol négy ország indult el ezen az úton először. Ez egy korábbi munkának a pozitív mellékterméke, ahol is egy, egy országot kértünk fel arra, hogy írja le, hogy mik a fő jogi, jogalkalmazási, büntetőjogi problémái, és aztán két-három-négy országot is így lekérdeztünk, és így építettünk fel lassacskán, lassanként egy olyan kapacitást, amelyre alapozhatunk, és amely hasznosítható más külső partnerek bevonására is. Aztán hadd említsem még a képzés kapcsán azt, hogy rendvédelmi, a terepen működő rendvédelmi embereket, nem tiszteket nem képzünk, hanem magas szintű rendvédelmi szakértőket, meg, meg bírósági bírókat, és ügyészeket, és mindenhol biztosítani kívánjuk azt, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása és jogalámaság tiszteletben tartása legyenek azok a sarkövek, amelyek alapján ezek a jogalkalmazók nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is működnek. Így képezzük az ügyészeket, bírókat, egyes esettanulmányok alapján is. Aztán dolgozunk még egy másik programon, a terrorizmus elleni ágazat egy átfogó tantervet készít, az egyetemes jogi keret teljes tekintetében. Dolgozunk itt tíz különféle modult, erősítve a képzők képzésének módszertanát, tehát olyan szakembereket képezve, aztán majd tovább képezik a saját tagállamaikban honfitársaikat. És így adaptálhatóak ezek az egyes államok igényeire. És van egy modul ebben a tanterben, amely konkrétan az emberi jogi jogszabályok és a terrorizmus elleni jogszabályok összeegyeztetéséről szól. De, mint mondottam, az alapjogok védelme mindenhol érvényesül az oktatásban. Köszönöm szépen. Hogyha megengedik, akkor nekem is lenne egy kérdésem. Már csak azért is, mert azt említették, hogy a bizottság nem finanszírozza a katonai képzést, de ha figyelembe vesszük a helyzetet, a terrorista csoportok, csoportosulások ebben az övezetben, azonban egyre inkább egyre bonyolultabb eszközökkel élnek, akár a közlekedés terén, és azt látjuk, hogy a különböző katonai szervezetek pedig nem rendelkeznek ilyen bonyolult, modern technológiai eszközökkel. Természetesen a katonai eszközökkel nem foglalkozik a bizottság, e, és csak kétoldalú kapcsolatai vannak, tehát nem lehet igazából ezeket az eszközöket bevenni egy európai stratégiába tehát például közlekedési eszközök, katonai eszközök, jeepek, stb. Tehát nem lehetne esetleg ezekkel azért foglalkozni, mert lehetővé tenni ez is az integrált együttműködést, és nem csak kétoldalúan kellene a katonai mm, együttműködést biztosítani. Hogyha jól értettem, akkor az új eszköz ilyen típusú finanszírozással is fog majd élni a stabilitás teré, az új eszköz. Na most lehet, hogy nem jól fejeztem ki magam, amikor azt mondtam, hogy nem képzünk katonákat. Természetesen a képzés folyik, tehát, tehát nem csak ö, kizárólag a katonai képzést finanszírozzuk például a békefenntartó katona, katonák képzése az, az, az továbbra is folyik. Tehát segítjük a regionális szinten is a képzést, sőt például iskolákat is támogatunk, tehát egyfajta közvetett támogatást nyújtunk a képzés szintjén de itt elsősorban a béke fenntartásra koncentrálunk, nem finanszírozunk, nem támogatunk kimondottan katonai képzést a békefenntartás területén, igen. Ezt támogathatjuk. De természetesen ez egy olyan terület, ahol még mindig nehézségek vannak. Ugye a Száhelővezetben vannak olyan területek, ahová nem is mernek eh, elmenni eh, az emberek eh, a bizottságnak olyan eszközei vannak a fejlesztés területén, amely mm, a szegénység ellen veszi fel a harcot. A stabilitási program ennél egy kicsit tovább megy, és lehetővé teszi azt, hogy a biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel is tudjanak foglalkozni. Nem tudom, hogy voltak-e olyan programok, amelyek kimondottan eszközöket finanszíroztak. Nem igazán tudom. De én nem igazából foglalkozom a, ezzel a témával, nem akarok butaságot mondani. Köszönöm szépen, hogy ezzel kapcsolatosan van-e még valami más mondandó? Ugye szó volt arról, hogy a rendőrség, rendőri hatóságokba több nőt szeretnének toborozni. Hallottuk az előbb azt, hogy fontos az oktatás a kultúra területén a nők szerepe mennyire fontos. De említették, hogy ebben az övezetben, térségben radikális iszlám is fejlődik. Hogyan lehet akkor a nők, nőket például megvédeni? Mert tudjuk azt, hogy a radikaliz, hogyha radikalizálódik az iszlám, akkor ez a nőkre is kihat. Hát nem tudom, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy erre hogyan is válaszoljak, és egyáltalán merjek-e valamit mondani. Az iszlám radikalizálódása, ugye, a, azt is jelenti, hogy a nők elvesztik a hatalmukat. Például a Tuareg társadalomban nagyon fontos volt hagyományosan is a nők szerepe. Ugye a ugye a tuaregek sátorban laknak, és a nők tulajdona volt a sátor. Tehát, hogyha elváltak, vagy szétváltak, akkor a nőnél maradt a sátor, nem pedig a férfinél. Hát az ilyen típusú feladatok, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a nők oktatásához, neveléséhez, olyan országokban, mint Mauritánia, ahol nagy a fenyegetettség. Ez egy, ez, ez egy alapvető dolog. Természetesen fel kell venni a harcot az izlám radikalizálódása ellen, és akkor ezt, ezt a nőkre való hatást is meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen úgyhogy ezzel fogjuk lezárni a gender balance-szal. Ez egy olyan téma, amely a továbbiakban is több konszultációt szükségeltetik majd. Ezt a dossziét nagyon nagy figyelemmel fogjuk követni. A bizottság alelnök nője is figyelemmel kíséri ezt a témát, és a külső akciók szintjén sokkal nagyobb globális megközelítésre van szükség. Remélem azt is, hogy Eston asszony majd jelzi azt, hogy milyen globális stratégiája van az Európai Uniónak ebben az övezetben. Még egyszer köszönöm szépen, ha megengedik, akkor egy rövid kettőperces szünetet tartanánk, és akkor folytatjuk majd a, a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság kérdésével. Tehát kettő perc múlva folytatjuk. Köszönöm.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 Bien. Euh... Kérem szépen, folytatnánk és lezárnánk a munkánkat. Eszmecserek következik egy véleménytervezettel kapcsolatosan, amelyet Lőzing asszony készített el. Ez a Live Bizottság egy jelentésé ről szóló véleménytervezet, a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság Európai Unión belüli megerősítése, az EU CBRN cselekvési terve, zangol rövidítés, tehát Lőzing asszony kapszót. Köszönöm. Köszönöm szépen először is. Szeretném az általam fogalmazott anyagban megerősíteni a kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris, azaz CBRN biztonságot, ügyét az EU-n belül, és az árnyék előadók múlt heti Strasburgi ülésének egyes eh, következményeit is belefoglalni a szövegbe. Először is azra szeretném tájékoztatni önöket, hogy a LIBE jelentését még mindig nem kaptuk teljes egészében kézhez, így mond az állásfoglaláshoz megírásához sem, meg a mostani ö, anyagban sem tudtunk ö, figyelembe venni azt az anyagot, nem kaptuk meg. Először is szeretném leszögezni, hogy frakcióm, és jó magam is, úgy vallom, hogy mindig érvényes az, hogy arányos egyensúlyt találjunk a, a tényleges fennálló veszélyek és az ahhoz alkalmazkodó intézkedések között. És nem a terjesztési rezsimre kell koncentrálni, hanem arra, hogy a teljes, teljes mértékben ratifikált ö, egyezmények mit tartalmaznak. Erre kell koncentrálnunk, és hogy hol ö, ragadhatóak meg az ilyen jellegű anyagok terjesztéséhez kapcsolódó kockázatok. Frakcióm egy fontos ö, pontot ragadott meg, a civil és katonai erők bevetése közötti erős különbségtétel a katasztrófavédelem szempontjából. Szerintünk ez szigorúan polgári feladatkörbe kell tartozzon, mármint a katasztrófavédelem, és nem katonai feladat. Ugyanakkor a katonai és állam, polgári védelmi szervek közötti együttműködés fontos ugyan, ám mi úgy gondoljuk, hogyha a polgári katasztrófavédelem végre megkapná a pénzügyi és humán erőforrásokat, amelyekre igény tart, akkor maga is meg tudná oldani polgári intézkedések körében katonai segítség nélkül a katasztrófavédelemből ráháruló feladatokat. Ami a biofegyverek, biológiai fegyverek ügyét illeti, csak a bizottság zöld könyvére utalhatok, 2007-es keltezésű anyagára, amely szerintem nagyon jó megközelítést javasol e kérdéskörre vonatkozóan. Egyrészt a polgári katasztrofavédelmi szakembereket kell jobban képezni, tanítani, és erősíteni kell az információ cserét, annak érdekében, hogy a polgári katasztrófavédelemi szervezetek egyrészt fel tudják ismerni a biológiai fegyvereket, és megfelelően tudjanak reagálni ezek alkalmazása esetén. Szerintem a zöld frakció Strasbourgban ismertetett álláspontja helyén való. Ha jól emlékszem, kiegészítő módosítókat terjesztettek be, amely szerintem elfogadható az állásfoglás szempontjából. Ami Paleckis úr az SND frakció által beterjesztett pontjait illeti, ezekkel is egyet tudok érteni, legalábbis részben az érintett kérdések szerepelhetnek az álláspontban. Például a polgári védelem megfelelő adekvát felszerelésére vonatkozó pontok. Ami a konkrét intézkedésekre vonatkozó pontokat illeti például, ugye a Palecki Szártal úrt, meg, úr által megfogalmazottakra vonatkozóan, a rendelkezésre szükséges források és eszközök tekintetében csak arra utalnék, hogy ez a CEDE, tehát a mi albizottságunk által megfogalmazott állásfoglalásban kell, szerepeljenek, ugyanakkor gyanítom, hogy a LIBE a saját jelentésében is felsorol majd ezek közül egyet vagy kettőt. Először is, mint mondottam, a jelentést figyelembe kellene vegyük, ám hát annak tartalma nem ismeretes, ez sajnálatos. Csütörtök, szeptember 16-ára tették át a módosítók benyújtásának határidejét, már csak azért is, mert addigra készhez kapjuk majd a LIBE jelentését, a koordinátorok jelezték, hogy ebben ezen a héten valószínűleg megszületik ez az anyag. És ha kiderülne, hogy a kollégák polgári intézkedések, konkrét intézkedéseket nem javasolnak abban az anyagban, akkor itt a CD-ben, az albizottságunkban erre vonatkozóan is kidolgozunk majd módosítókat, hogy pótoljuk ezt a hiányt, amennyiben ez a hiány jelen lesz abban, abban az anyagban. Merci. Köszönöm szépen. Anna Gomes kapszót a Libe bizottság részéről, mint jelentéstevő, valamint a szocialista frakció részéről, mert Palec úr jelenleg nincs itt. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, Lőzing asszonynak igaza van, nagyon furcsa az, hogy a Libe bizottság jelentéstevőjeként ezt a jelentést végül is csak most tárgyaljuk mert a libe ütemterve is más, mint az önöké. Sok véleményt hallottam Lőzing asszonytól és más bizottságból is, különösen az ITRE bizottságból. E-, ez is segített engem a munkában. Természetesen a, amikor ezt a munkát elvégeztem a Libe számára, ott volt a gondolataimban is a szede, tehát a mi a bizottságunk. Nem tudtam elvonatkoztatni a szedétől, és számos kérdést figyelembe vettem a biztonság témájában is. Annyit tudok elmondani, hogy összehasonlítottam a különböző cselekvési terveket. Ugyanis a tanács 2009 végén már elfogadott egy cselekvési tervet. Én összehasonlítottam ezt a cselekvési tervet azzal, amelyet a bizottság javasolt. És úgy gondolom, hogy a bizottság által javasolt intézkedések fontosabbak, mint a tanácséi. Mindenképpen koordinálni kellene a munkát a biztonság területén, és itt elsősorban vegyi, biológiai, radiói és nukleáris támadás esetén. Tehát itt a, ez az egész helyzet súlyosbodott, a különböző hatáskörök is megválaszt, megváltoztak. Ugye most már létezik a Lisszaboni szerződés értelmében a szolidaritási záradék, és éppen ezért én azt kérem a jelentésemben a tanástól és a bizottságtól is, hogy hogy a koordináció, a horizontális koordináció szintjét változtassa meg a intézmények között, valamint a vertikális szintet is a tagállamokkal, ami pedig a hatékonyságot, a sürgősséget illeti. Az csere hatékonyságát, az elemzési munkát, a közös tervezést az operatív területeken illeti, a különböző forrásokkal kapcsolatos adatok begyűjtését. Tehát mindez, mindez fontos intézkedés, csak úgy, mint az orvosi eh, jellegű intézkedések. Mindenképpen arra van szükség, hogy a bizottság egy normatív szerepet kapjon, és jelenleg ez a szerepe nincs meg. Le kell fedni a különböző intézmények közötti problémákat, teljes mértékben egyetértek Lözing asszony álláspontjával, hogy mindenképpen fontos megerősíteni a fegyverkezési fegyverek elterjedésével kapcsolatos tevékenységet, a horizontális és vertikális munka egyformán fontos. Most nem szeretnék nem szeretnék az összes javasolt intézkedésről szólni, de úgy gondolom, hogy Lőzing asszony megközelítése és az én megközelítésem között van különbség. Lőzing asszony ugye azt mondja, hogy szét kell választani teljes mértelemben a katonai biztonságot és a civil biztonságot. Én azonban azt javaslom, hogy figyelembe kell venni az európai polgárok véleményét, és a társadalmaink véleményét, és úgy kell eljárni, hogy az átjárhatóság biztosítva legyen a katonai és a civil területek között, mind a problémák eh, azonosítása mind a hírszerzés, mind a megoldások szintjén. An, csak úgy lehet hatékony ez a munka, hogyha a különböző hírszerzők, katonai és eh, civil eh, szervek együtt tudnak működni, hogyha átjárható a tevékenységük. A különböző kiválósági központok szerepe is fontos. Mellesleg a kémiai fegyverekről szóló ö, konvenció is kimondja mindezt, valamint a tagállamok csatlakoztak a gyakorlatban is az alkalmazáshoz. Persze ez mindenhol különböző. Vannak olyan tagállamok, ahol sok kérdés merül fel az alkalmazás szintjén. Hát elolvashatják a javaslatokat, és úgy gondolom, hogy szeptember végén lesz az első eszmecsere a Libében. Remélem, hogy mindenki meg fogja előtte kapni még a szöveget. A decemberi plenáris ülésen fogjuk aztán megvitatni. Annyit még elmondanám, hogy Palecki kollégám a frakció részéről a felelőse a témának. Mivel nincs itt most, azt kérte tőlem, hogy mondjam el, hogy az internetes támadások jelenleg úgy értékelőnek, mint alacsony szintű fenyegetettség, de ezt folyamatosan kell elemezni. A kockázati elemzések nagyon fontosak, mert nem csak fenyegetettségről van szó, hanem ugye beszéltünk az előző témánkban szájlel kapcsolatos fenyegetettségről is. Azt kérte Palecki kollega, hogy beszéljük meg azt is, hogy milyen intézkedésekre van szükség a helyzetértékelés után, például orvosi szinten, aztán az Európai Parlament és a bizottság is értékeli ezt a helyzetet, egy hatástanulmányban a Stockholmi program és a Lisszaboni szerződés értelmében fontos azonosítani, hogy hol vannak a hiányosságok a tagállamok csatlakozási szintjén, és megfelelő erőforrásokra van szükség a civilek védelme biztosítására is. és oda kell figyelni arra, hogy ne csak akkor cselekedjünk, amikor már egy incidensre vagy valamilyen komoly balesetre kerül sor. A katonai védelem is nagyon fontos, a katonai szakértők szerepe abban az esetben, hogyha szükség van a munkájukra, éppen ezért a civil és katonai együttműködést is koordinálni kell. Köszönöm szépen, Szufi asszony. Köszönöm. Igen, igen. Gomes asszony megnyugodott, megnyugatott minket, tehát majd megkapjuk a libe szövegét, nagyszerű. Lőzing asszony véleményével kapcsolatosan a következőket mondanám ő úgy döntött, hogy hosszan beszél a leszerelésről és a atomsorompó egyezmény tételeiről. De úgy vélem, hogy a bizottság közleményének a problémájával így nem foglalkozunk, és ahogy Gomes asszony mondotta, jóval tovább kell lépnünk ezeknél a témaköröknél. Egyetértek ezzel az utóbbi felvetéssel módosítókat fogok majd előterjeszteni, nagyon gyakorlatiasakat, és az összes CBRN témára fognak ezek vonatkozni, nem csak a nukleáris fenyegetésre, hanem egyéb helyek, dolgokra is, tárolásra, a tudatosításra, a személyzetnek a képzésére. Azt hiszem, mind, mind ezek a szempontok rendkívül fontosak. Lőzing asszonyjal ugyanakkor egyetértek, a katasztrofák esetén mozgósítható ö, civil ö, erőkre ö, utalt, és ezt teljesen egyet tudok érteni. Viszont abban eltérünk, hogy legyünk azt, hogy ki elveti, elveti a polgári és katonai együttműködést bármilyen formájában is, ideológia lappol. Én azt hiszem, hogy ez önmagában nem szabad nagy akadály legyen, sőt ki kell erre majd térni, tehát a polgári és a katonai erőknek az együttműködésre. A válaszadás szintén rendkívül fontos kérdés, úgy vélem, hogy kötelességünk támogatni a lakosságot, akár váratlan esemény következik be, akár baleset következik be, mindez nagyon reaktív módon, ahogy Gómez asszony mondotta, nem szabad, hogy a katonákat nélkülözzük, ott vannak a szakképesítésükkel, szakképzettségükkel, az eszközeikkel, mindenképpen szükségünk van rá ahhoz, hogy koordinált módon segítsenek a lakosságnak, amennyiben baleset következik be, akár szándékos, akár pedig nem szándékos esemény következik be. Nejc asszony. Euh, Monsieur le Président, chers collègues. Elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen, hogy szót kapok. Lőzing asszony természetesen nagyon sajátos helyzetbe került akkor, amikor meg kellett fogalmaznia a véleményét. Ugyanis a jelentés, amelyel kapcsolatos a véleményt kellett, hogy nyilvánítson, még nem volt hozzáférhető. Éppen ezért köszönetet mondok Lőzing asszonynak, és ugyanígy köszönetet mondok Gomes asszonynak is azért a szóbeli közlésért, amelyet az imént tett. Azt hiszem, Lőzing asszonynak igaza van. Alá kell húzni, mennyire fontos, hogy a, az atom sorompó intézkedéseket, a, no, a proliferáció ellenes intézkedéseket tovább erősítsük, és a csökkentést, akár a teljes felszámolását is biztosítsuk a nukleáris fegyvereknek. Na most e tekintetben a frakcióm nem nyilvánul meg egy hangúal, ha mindannyian támogatjuk a csökkentést, az egy tény, de abban már nem ö, mondha, azt már nem mondhatom, hogy a teljes funkciónk támogatná a teljes atommentesítés, atommentességet. Egy biztos, hogy a leszerelésnek hívai vagyunk valamennyien, és mindenképpen arra is szükség van, hogy ez a folyamat sokkal dinamikusabb legyen, és sokkal erőteljesebb, mint ez idáig. Ezen felül nem tudok egyet érteni egy másik kérdésben lőzik asszonyjal, egyáltalán nem tudok egyet érteni vele, akkor, amikor elkülöníti a katonai és a polgári fellépéseket, akkor, amikor vízhelyzet áll elő, vagy megelőzéssel kellene foglalkoznunk, vagy, vagy helyre, kárhelyreállítással, katasztrófák kapcsán, bármi is legyen a katasztrófa kiváltója. Erről már beszélgettem vele az előkészítő üléseken, és egészen nyilvánvaló a következő. Illetve leszögezném mindenek előtt a következőket. Vannak olyan helyzetek, amikor amelyekben nélkülözhetetlen a katonai erőknek a jelenléte, a, a tevékenysége fizikai értelemben is ahhoz, hogy ö, el tudjuk kezdeni a válaszadást. Ö, vannak ilyen helyzetek, ez teljesen evidensnek tűnik a számomra, és mint ahogy ö, kollégalőm itt az imént mondotta, butaságot követnénk el, hogyha kirekesztenénk magukat abból a tapasztalatból, abból az eszközforrásból, amelyet rendelkeznek a katonák. Az én országom például egy gyors beavatkozó erővel reagáló erővel rendelkezik, amely képes arra, hogy rendkívül gyorsan fellépjen, főként humanitárius kérdésekben. Azt hiszem, hogy óriási tévedés lenne az, hogyha lemondanánk az ilyenfajta segítségnyújtásról. Sőt, én belgaként azt mondom, hogy az Európai Unió jól tenné, ha a maga szintjét, az uniós szinten is egy ilyen ö, intervenciós erőt, gyors beavatkozási erőt felállítana. De ez egy másik kérdés már. Visszatérek most akkor az Ada Gomes féle anyagra várjuk azt ugyanis ahhoz, hogy a végleges véleményeket megalkotsuk. Nagyon köszönöm szépen, Pütikofer úrnak adom meg a szót a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Miután kimerítően és nagyon érdekes formában taglalta Gomes asszony ezt a kérdéskört, hát még kíváncsiban várom magát a jelentést, ami aztán kezünk kerül, és már örül, örülök neki Lőzing asszony szövegét viszont elolvashattam már. Én csak néhány megjegyzést fűznék ahhoz. Egyes pontokon tény, ahogy Lőzing asszony is mondja, kiegészítő módosítók születtek, különösen igaz ez azokra a szöveghelyekre, ahol a nukleáris biztonságról esik szó. Aztán vannak olyan módosítók is, melyeknél úgy gondoljuk, hogy a hangsúlyokat másképp kéne elhelyezni, mint ahogy eredetileg javasolták. Igaz ez például a kockázat magasságára, a kockázat mértékére. Jelenleg a Lözing asszony által javasolt megfogalmazás félreértésekre vagy félre magyarázat tokra adhat okot, ezért talán egy más megfogalmazás szerencsésebb volna, amely nem ad okot lehetőséget ilyen félre magyarázásra. Aztán, hogy a, a taktikai nukleáris fegyverek kivonásáról esik szó, szerintem is a zöld frakció szerint, ebben az összefüggésben a taktikai nukleáris fegyverek Oroszország nyugati feléről is kivonása kellene, hogy kerüljenek. Tehát ezt is a majdnem megint Szovjetuniót mondtam, mert hogy majdnem megint az is lett már elnézést. Tehát, hogy azt is témává kéne tenni, hogy az Oroszország nyugati feléről ők is vonják vissza a taktikai atomfegyvereiket. Aztán még vitás pont a 9-es, a Lőzink asszonyféle szövegben. Én úgy gondolom, lehetőség szerint egy köztes megoldásban meg tudnánk állapodni. Nem gondolom azt, hogy minden lehetőség szerinti esetre vonatkozóan teljesen ketté kéne választani, külön kéne választani a polgári meg a katonai operatív bevetés körét, tehát ezt nem feltétlenül kell mindig ezt a distinkciót megvonni, azonban azt gondolom, hogy a polgári erőknek erőknek prioritást kell adni, és ne csináljunk úgy, mintha teljesen mindegy volna, hogy most katonai vagy polgári katasztrófavédelmi erők lépnek fel egy-egy esetben. Ezért kéne talán más megfogalmazást találni erre a pontra vonatkozóan. Uh, J'ai d'autres euh, personnes qui... További személyek jelentkeztek, de azt gondolom, hogy most az árnyék jelentéstevőknek a meghallgatás után adjuk meg a szót Lő asszonynak, amennyiben kíván ezzel élni. Először is, ami a polgári és katonai bevetés különbségét illeti, itt nyilvánvaló a célkitűzés, mit akarunk elérni. Világos, hogy egy aktuális, tényszerű esetben, hogyha a polgári erők egyáltalán nem bírnak tájékoztatással, információval, mondjuk a biológiai fegyverek esetében, hogy milyen összetevőkből áll egy ilyen fegyver, vagy akkor nyilvánvalóan rá vannak utalva a katonai erőkkel való együttműködésre. Világos az, hogy a célom az volt, hogy ez a szöveg azt tükrözze, hogy a jövőben a polgári katasztrofákmin erőknek kell adni a, a prioritást, lehetőségeket kell biztosítani, hogy megfelelő forrásokat kapjanak a polgári védelmi erők. Ami pedig a leszerelést kérdését illeti világosra szeretném tenni, hogy a mi szempontunkból minden atomfegyver leszerelése csak akkor történhet, hogyha a kockázat is csökken, és ez csökkentené a nukleáris terrorizmus kockázatát is. Tehát, hogy ezen anyagok fennállása, léte erősíti a nukleáris terrorizmus kockázatát, ezért volna fontos radikális leszerelésre sort keríteni arról is szó esett, hogy milyen ö, valószínűsége van egyes katasztrófa eseteknek. No, magam is szerintem, hogy elég kicsi bizonyos katasztróformáknak az esélye, ez, ennek mi is tudatában vagyunk, éppen ezért fogalmaztunk úgy, hogy egyen, megfelelő egyensúlyt kell találnunk a kockázat valószínűsége és az ellenintézkedés között. Tehát a demokrácia leépítése, a katonai erők jelentőségnek növelése azok a idézőjelben levő fogalmak, amelyekre bizony figyelemmel kell legyünk, ezért oly fontos az arányosság és az egyensúly. Gomez asszony említette a szolidaritási záradékot, magától értetődő, hogy mi is valljuk azt a véleményt, hogy a polgári műveletek, katasztrofvédelmi műveleteket koordinálni kell egymással, hogyha több kerül sor. A néppárt részéről még elhangzott, hogy kell, meg kéne szülessen egy lista, 5-6 módosító követelte ennek a listának a létrehozását, ezekkel most még nem tudok foglalkozni, ennyit tudnék azonban ehelyt most elmondani ezekre vonatkozóan. Nagyon szépen köszönöm, hangkis asszony a szó illetve elnézést. Még Oroszország ügyét Strasbourgban mi is egyetértettünk azzal, igen, meg kell az orosz leszerelés ügyét is. Köszönöm szépen, elnézést, de nem igazán értem a helyzetet, a menetét a, a vitáknak, mert hogy Shadow Rapporteuri minőségemben a, megkaptam ezt a témát a Libében júniusban, és akkor elkezdtük olvasni az anyagot, elkezdtünk gondolkodni a Céperen anyagon, és számomra a legfontosabb része ennek a témája a kapcsolat volt a terrorizmus elleni fellépéshez kapcsolódó része, a szervezet bűnös elleni kapcsol, témához való kapcsolódás. Tehát ezeken a kapcsolatokon kezdtem én dolgozni. De aztán Shadow Reporterként, ennek jelentéstevőként meg kellett, hogy várjam Gomes asszonynak a jelentését, és gyakorlatilag a mai napon délben, amikor megérkeztem, kaptam meg ezt a jelentést, tehát elnézést nem tudtam elolvasni, és úgy vélem, hogy a néppártban még nem sikerült kialakítanunk az álláspontunkat. Álláspontunkat Arno Ugye a néppárban még ezt nem vitattuk meg, ha jól emlékszem. Megerősítette ezt? Vagy beszélt beszéltünk már a Cb, erről, a CB erről? Hm, nem vagyok ebben biztos. <laughs> Ugye? Szóval nem értem az ügymenetet, mert hogyha mindössze egy hetünk van arra, hogy megfogalmazzuk a módosítókat, akkor ez az időszak, ez az idő tartam nem elegendő nem tudom, hogy hogy mondják franciául a timetable, de hogyan is tudnák az ütem tervünket, a menetrendünket összehallgani ilyen szűk határidőben. Most itt vagyunk, és vitatjuk a dolgokat, de hát vitát folytatunk, de hát nem olvastuk magát az írásos anyagot. Nem ismerem a saját frakcióm álláspontjait sem. megoldjuk mindezt. Hangzik két oldalról is a választ. Itt most nem néppárt, mondja az elnök, nem néppárt minőségemben lépek fel. Úgyhogy mondja az elnök, hallgassuk meg a többi jelentés tevő, de nem a frakcióm nevében szólok most hozzá. Ami pedig ugye a véleményünket illeti, az AFET munka menete határozza meg a dolgokat, mert hogy azt majd az AFET fogja megszavazni, tehát figyelembe véve nagyon szűkösek a hogy nagyon szűkösek a határidőt, ennek keretében kell felépülnünk. Mikkel kell erre szó? Köszönöm. Az a benyomásom, Anna Gomes rövid bejelentése alapján, hogy a fő jelentést illetően, ahogy Gomes asszony jelezte, szorosan együtt tudunk majd működni, és a katonai, polgári, védelmi aspektusok ügyében is tudunk majd egy pragmatikus közös alapot, közös nevezőt találni úgy gondolom, hogyha a gyakorlati alapon képzelem el a dolgot, tehát a többi frakcióval is tudunk együttműködni, és hogyha csak a, listát illetően pedig, amelyre utaltunk, ez akár a katonai operatív műveletekkel kapcsolatos megfogalmazható volna, és ez is alkalmazható volna az egyes pontban pedig beírhatni, hogy a pragmatikus reagálás érdekében minden olyan intézkedést, megfelelő intézkedést támogatunk, amelyel felléphetünk ilyen támadások előtt. És a megfelelő vagy arányos szó szerepeltetése megoldaná ezt a kérdést, és nem feltétlenül kellene akkor polgári védelmi eszközöket előirányozni. Biztosan vannak olyan közös nevezők, tehát amelyek alapján a nemzetközi szerződések rendszeréhez is illeszked, illeszkedhet, illeszthető az anyag, ebben is bizonyosan egyetértünk, és ami pedig azt a követelést illeti, hogyha lehetőleg gyorsabban létrejön Európában atommentes övezet, hát ezzel kapcsolatban felmerül, hogy miért a legstabilabb, demokratikusabb, kiszámíthatóbb sarka a világnak, miért pont ez kellene, hogy a látható bizonytalanságok és, és kockázatok fényében élen járjon ebben. Azért, mert meg tudjuk csinálni, mert meg tudjuk engedni magunknak, volt a válasz. Na hát épp ezért nem feltétlenül kellene hagyni, hogy, hogy autoritér és nem demokratikus világrészek bírjanak ezzel a monopóliummal. És itt ebben a pontban nem is erről van szó, hanem arról, hogy az Európai Bizottság egy nyilatkozatára vonatkozóan foglalunk állást, a bizottság pedig bizonyal nem nyilatkozhat atommentes övezetek ügyéről, tehát egy teljesen más irányba folyik az a közvita, amelyet a bizottság nyilatkozata intott el, tehát szerintem ezt konkrétan ki lehetne töröl, venni a szövegből, de hát majd, ha nem sikerül megállapodnunk, akkor majd a többség alapján dől el, hogy hogyan, mi lesz a sorsa ennek a résznek. Uh, Anna, oui. Anna. written the text uh, in... Mivel angolul írtam a szöveget, ma meg tudom osztani a, azokkal a kollégákkal, akik, akik fel akarnak készülni. Persze most lesz a hivatalos fordítások tárgya, és az angolságom sem biztos, biztos hogy tökéletes, sőt, biztos, hogy nem az, de a munkaanyag megvan angolul. Oda tudom adni ma. És persze hosszan vitázhatunk arról, ugye láttunk kell a tényt, hogy nem a SZEDE vagy az AFET jelentése ez, hanem a LIBE jelentése. Úgyhogy az atomfegyverek elhelyezéséről én nem nyilatkozom ebben a jelentésben. Nem azért, mert ellene volnék a leszerelésnek, vagy a, a, a harcászati atomfegyverek leszerelésnek Európában nem vagyok ellene, hanem itt más téma, a Libe egy más témában fogalmazott meg egy cselekvési tervet arról, hogy mit kell tenni, mire kell felkészülni egy, egy, egy baleset vagy egy terrorista támadás esetén. Nem csak nukleáris, hanem biológiai, vegyi vagy, vagy radioaktív anyagok esetén. A mechanizmust illetően én azt kérem, hogy jöjjön létre egy európai mechanizmus a válság válasz adásra, amely gyors válaszadást lehetőséget ad Európának a CBR, CBRN eset, baleset esetén katonai és polgári eszközökkel. Ugyanakkor kell egy olyan polgári védelmi mechanizmus, amely kulcsfontosságú, és ez a, kapcsolódik a 80-as számú állásfoglalásban mondottakkal, tehát hogy arra hívjuk fel a feleket, hogy jöjjön létre egy olyan mechanizmus, amely katasztrófa választ tud adni, nem csak Európán belül, hanem akár azon kívül is. És persze ehhez az kell, hogy a polgárvédelmi mechanizmus jelenleg működő, létező struktúrára kell támaszkodnunk, ez kell választ adjon a kihívásokra. Azonban ernél is többre van szükség, már a kockázat észlelésekor, már korábbi szakaszban is fel kell készülni a kockázatra, és ehhez szükséges a polgári és katonai erők együttműködése. Ez azért is fontos, mert az apparátus egy része eleve polgári kezekben van, vállalatok tulajdona, mondjuk hogy vegyi vagy biológiai anyagok, amelyeket mondjuk elrabolhatnak polgári vállalatoktól. Ilyenkor fontos a kérdés, hogy hogyan lehet felkészülni erre, hogyan lehet felkészíteni a polgári védelmet, illetve hogy megnézni azt, hogy a vállalatoknál ezen anyagok kezelése, biztonságossága, szállítása megfelelően kockázatmentese. Ezt is erősíteni kell tehát a dolog ennek e-, ezen aspektusát is, és ez is célja volt, ez áll emögött a, a kijelentés mögött, és a vita csak most kezdődött el. Biztosan Lőzing asszony, meg más képviselőtársaimnak meg lesznek majd az álláspontjai a vitában, az AFET-ben folyó, meg a Libében folyó vitában is, ugye a frakciók majd hozzászólhatnak, illetve jelezhetik álláspontjaikat. Köszönöm szépen, ami az ütemezéssel kapcsolatosan fontos, ha megengedik, akkor 28-ára, szeptember 28-ára módosítanám a módosítók előterjesztési határideje. Tehát két hétet, hetet kapnak mostantól kezdve. Ez lehetővé teszi, hogy figyelmesen átolvassák a vélemény tervezetet, illetve a jelentést, és akkor ez erre majd kedden délben kerülhet sor, és akkor ö, így Strasbourgban, és akkor így idejük lesz arra, hogy valóban ezt részletesen áttekintsék. Bütikofer úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Csak még egyszer szerettem volna visszatérni egyes kollégáim azon érveire, melyek szerint az, ami itt a négyes pontban áll, Lézing asszony véleménytervezetében, az, hogy le kellene szerelni az atomfegyvereket, hogy ez nem tartozna ide. Nos, én azt gondolom, nem lehet messzeható módon hozzájárulni a nukleáris biztonsághoz, anélkül, ha bizonyos fegyverek leszerelését nem irányozzuk elő. És ez persze nem csak a már arról van szó, a latin idézet szerint, Ja, Ce sera le mot de la fin dans cette langue, alors. <laughs> Jó van, hát akkor ezen a nyelven hangozzék el az utolsó szó, a zárszó a mai napon. Akkor erről ennyit a mai napon, akkor még hagyj jelentsek be egy időpontot. A következő ülésünk szeptember 27-én zajlik majd, Krisztián Eller jelentésével fogunk foglalkozni, a polgári és katona együttműködéssel fogunk foglalkozni. Egy rövid eszmecserére már sor került a vakáció előtt, most pedig a nyári szünet után részletesebben ö, ö, sor kerülhet. Szeptember 28 a tehát ennek a ülésnek a másnapja lesz a közös ülése az AFET-tel és a nemzeti parlamentekkel. Ez egy nagyon fontos ülésünk lesz, és kérek mindenkit, hogy amennyiben csak lehetséges, jöjjenek el, szóljanak hozzá, és álljanak ki az álláspontjaink mellett 28-án, szeptember 28-án, mert hogy az álláspontjainkat valószínűleg a nemzeti képviselők meg fogják erőteljesen kérdőjelezni. Hagyj jelezzem még azt is, hogy az, a NATO-nak a főtitkára jelen lesz, és ő maga is hozzászól akkor, amikor találkozunk a nemzeti parlamenti képviselőkkel. Köszönöm szépen, és akkor hamarosan ismételten találkozunk.